Oui. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien, la salle étant maintenant pleine. Kedves kollégák, bár még nincs teljesen tele a terem, azért kezdjük meg a mai munkát. Elsősorban el kell fogadnunk a napi rendet. Nincs ezzel probléma, nincs kérdés, rendben. Ezután elfogadjuk a szeptember 23-24-i, illetve a szeptember 30-i ülések jegyzőkönyvét. Van -e ezzel kapcsolatban hozzászólás? Nincsen, akkor ezt is elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei napi rendi pont alatt szeretném jelezni, hogy az ötödik trialógus a MIFID-ről október 9-én lesz megtartva. A piaci struktúrák, a vállalatok kormányzása, beruházók védelme, alapanyagok, ezek a témák lesznek, illetve a derogációk témája lesznek megtárgyalva. A következő hatodik háromodalülésre október 16-án fog sor kerülni. Október 8-án a Strasburgi Október 8-án a, ö, szintén tárgyaltunk ezekre a kérdésekre, és sikerült így a parlamenti körön belül megállapodásra jutni. Most a techni- kiegészítő technikai munka elvégzésére megkapta a parlament tárgyaló csoportja a mandátumot. Ez október 22-én lesz tehát a következő három oldalú ülés a másik témában. Ha nincs ezzel kapcsolatban hozzáfűzni valójuk, akkor a következő napi rendi pontra térünk át. Ez a természeti és ember okozta katasztrófák biztosítása. Az előadó Teró úr. Meg is adom neki a szót. Parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon röviden be szeretném mutatni a jelentés tervezetem főbb szempontjait. A jelentés tervezetem egyébként az Európai Bizottság zöld könyvéhez kapcsolódik a természet és emberi, okozta katasztrófákról, és arról, hogy szükséges ezen a területen EU-s szinten fellépni. Ezt követően szívesen meghallgatom az önök véleményét, és várom természetesen a módosítóikat is, hogy egy jó dokumentum jöhessen létre. Ahogyan tudják, a különböző tagállamokban különböző kockázatok uralkodnak, és a természeti csapások előrejelezhetősége több tényezőtől függ, földrajzi és meteorológiai tényezőktől egyaránt. Ezért gondolom úgy, hogy a konkrét testre szabott termékek a legjobb, jelentik a legjobb megoldást mindkét tényezőre való tekintettel, és ezért támogatom a rugalmasságot a biztosítási piacokon, azért, hogy szavatolható legyen a testre szabott termékek rendelkezésre bocsátása, ahelyett, hogy egyen megoldást keresnénk. Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megelőzés a katasztrófákkal kapcsolatosan. Minél többet fektetünk be a prevencióba, annál kevesebb költséggel járnak maguk a katasztrófák, amikor bekövetkeznek. Ugyanakkor nem szabad az egyéni felelősség elvéről sem lemondanunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek és a helyi közösségek tisztában legyenek a meglévő kockázatokkal, és azzal milyen költségekkel jár, hogyha nem készülnek fel a megfelelően a kockázatokra. Továbbá a jelentés hangsúlyozza a tájékoztatás szerepét is, hogy ezáltal segítsük a polgárok döntéshozatalát. Ezért hasznos volna például egy információcsere hálózatot létrehozni, bevonva mindebben a helyi hatóságokat is. Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy egyrészt a természeti katasztrófák földrajzi és meteorológiai jelenségektől függnek, de vannak ember okozta katasztrófák is, amelyek a rossz magaviselettel vagy a rossz kockázatmenedzsmenttel függnek össze. Tehát a természeti katasztrófák és az ember okozta katasztrófákra különböző féle biztosítások vonatkoznak, és ezért nem lenne megfelelő ezeket egy kalap alá venni. Köszönöm a figyelmüket, és várom a véleményüket a témával kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen, téro. úr. Most a néppárt nevében Lang úr kap szót. Okay, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hiszen a legfontosabb pontokat igazolta a jelentéstervezetben. Ez egy zöld könyv, amely az Európai Parlamentben való tárgyalás első fokozata, akkor, hogyha egyetértünk ugye a, parlam, a bizottsággal, hogy foglalkozni kell ezzel, akkor jön a fehér könyv. Ezért a zöld könyv és ennek megfelelően a jelentés is általában rövid a biztos, biztosítási piac rendkívül heterogén, külön, heterogén különböző fenyegetéseknek van kitéve. Ha lehet, a legutóbbi jelentésre is szeretnék emlékeztetni mindenkit. A második legnagyobb viszontbiztosító vállalat a világon, a Swiss Ray, néhány nappal ezelőtt meghatározta, milyen nagyságrendek mértékben, milyen nagyságrendekben vannak a veszélyeztetések, tehát a trópikus ciklonok, téli viharok, áradás, folyóáradás, földrengés, cunami. Ez az eredmény, az eredmény még pedig az, hogy a legveszélyeztetettebb térsége, vagy tíz legveszélyeztetettebb térsége a világnak szerencsére nem Európa, hanem Európán kívüli területek. Tokió, Yokohama, 57,1 millió, Manila 34,6 millió, a Pearl River Delta, a Gyöngyfolyó, a Jakarta 28 millió, Nagoya, Japánban 30, 23, Kalkutta 18 millió lakosa, Shanghai 17, Los Angeles 16 és Teherán 15,6 millió lakosával ezek. Látható, hogy ugyan nagyon fontos kérdés Európában is, de gyakorlatilag az Európai Unión kívül vannak a legnagyobb veszélyeztetett területek. Ez az a felsorolás, az ötös felsorolás egyértelműen tehát a, a Swissré eh, szakvéleményétől ezt is érdemes figyelembe vennünk. Európában is, ugyanúgy, ahogy a zöld könyv is mondja, az eltérések a tagállamok között rendkívüliek a földrengés veszélyeztetettsége egyértelműen lokalizálható, az áradás a nem tengerparti országokon a viszonylag ritka a folyóáradásokon kívül, és cunami is ritkán van itt, hiszen az elsősorban az indiai óceánál és a csendes óceániai térségben van. Ez tehát arra vezet, hogy ez egy rendkívül heterogén kérdéskör. Az előadó helyesen kidolgozta, hogy nem lehet általános megoldást minden egyes esetre találni. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az állami és a magánszektor segítsen. Ugyan az első megbeszélésen azt mondtam, hogy nagyon fontos az is, hogy saját felelősséget is beszámítsuk, hiszen az állam nem vállalhatja ezeket a kockázatokat. Nem rossz kormányzásról van itt szó, hanem olyan természeti katasztrófákról, amelyek általában nem eh, teljesen beláthatók. Ezért például a tókiói a le, azonban volt lehetőségem, hogy a Tokiói Földrengés Központban látogathattam a, a környezeti szakbizottsággal, e, és e, évente 170 e, ezer különböző riasztási fokozatú földrengéseket regisztrálnak, a 4,2-es Richter skála szerinti erőségtől, és két másodpercen belül megkapják a, a helyszínt, az erőséget, a veszélyesség fogát, de ez nyilvánvalóan ez a technika Európa sok területén nem áll rendelkezésre. Az információ biztosítása is fontos, ezt is hangsúlyozza az előadó, és a saját felelősséget, és ezt külön köszönöm, hiszen szerintem is ez a helyes út. Megállapítja az előadó azt is, hogy piaci torzulások nincsenek, amelyek az európai szinten általában szükségesek lehetnének. Kritikus pontot csak négyet találtam. Az A a tagállamokban igen eltérő a, a, az áthatolási arány, a, a földrajzi kie különbségek miatt ezt még hozzá kellene venni. A nyolcas pontban a biztosítási ágazatot felszólítja, hogy megengedhető áru védelmet biztosítsanak a polgároknak. Itt legalábbis pontosítani kellene, kellene hogy milyen gazdasági ösztönzőkkel tegyék ezt meg. 9 pont. A biztosító vállalatoktól kéri, hogy egyszerűbbé tegyék a fogyasztók számára a szerződéseket. Ezt Bereszki asszonya szívesen megbeszélném, aki pont részt akar venni ebben. Úgy gondolom, hogy ezek azok a szabályozások, azok az információk, amelyeket az IMD 2-ben egymás összhangban kellene szabályoznunk, hogy az információs áramok is meglegyenek, hiszen úgy gondolom, hogy egy földrengés vagy cunami esetében nagyon nehéz az adatok átadása. A 13-as pont. Az állampolgárok saját felelősségét fenn kell tartani. De itt is felmerül a kérdés, hogy pontosan mit értünk ez alatt, és eh, talán pontosabban meg kellene határozni, hogy mit is gondol, mire is gondol az előadó és mi az, amit mi még kollégák, amivel kielégíthetjük, kiegészíthetjük ezt elég. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy kiváló alap ez a megállapodáshoz. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, Langen úr. Tolválz úr következik. Uh, First Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék az előadónak köszönetet mondani a jelentését. Ahogy Werner Langen is mondta, én is osztom a véleményét a jelentésben a legtöbb ponttal kapcsolatban. A megelőzés és a tájékoztatás. Ezek kapcsán szerintem is több kutatásra van szükség, a biztosító társaságok számára ugyanis nagyon nagy kockázat, nagyon nagy kihívás, hogy a kockázatokról a természeti katasztrófákkal kapcsolatban nincs elég adatuk. Tehát nem tudnak megfelelő áron, megfelelő típusú biztosítási termékeket kínálni a az egyes különböző típusú katasztrófák esetére. Ha jól tudom, akkor a tagállamok közül nagyon soknak különböznek a rendszerei. És igazából nem látom azt, hogy ezeket a megoldásokat miért kéne elvetnünk. A kölcsönös felelősségbiztosítás is um, a biztosítási díjak egy összegbe, összegyűjtésére alapszik, bár ezek az alapok, ezek méretükben különböznek tagállamonként. A kötelező biztosítási rendszer az még ha észszerűnek is tűnik, annak szempontjából, hogy kell, hogy legyenek megfelelő eszközök a biztosítási károk kifizetésére, de az is fontos, hogy kell, hogy legyenek olyan emberek, akik hajlandóak ehhez csatlakozni ez a rendszerhez. Végül a természeti és ember által okozott katasztrófákkal is egy dokumentumban foglalkozunk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez bölcs fordulok ezzel a bizottság felé. Az ember által okozott katasztrófáknál mindig van egy felelős, a természeti katasztrófáknál ilyen nincs. A természeti katasztrófák biztosítási szempontból nagyon gyakran a ingatlan biztosítás kérdés körébe tartoznak, míg az emberek által okozott katasztrófák a felelősségbiztosítás körébe tartoznak. Fukushima-ban persze a kettő összekapcsolódott, és hát láthatjuk, hogy az óriási esőzések után is sor kerülhet hasonló esetre, szerintem a németeknek is vannak a tavalyi tavasszal tapasztalatai erről, amikor a természeti katasztrófa összekapcsolódik emberek által elköltett hibákkal. De amikor a természeti és környezeti felelősségről szóló irányelvre gondolunk, illetve a nukleáris felelősséggel kapcsolatos irányelvre, ezekre is gondolnunk kell, amikor ezt az irányelvet megfogalmazunk, hiszen összekapcsolódnak a különböző területeken vállalandó felelősséggel kapcsolatos irányelvek. Számos főigazgatóság dolgozik ezeken, és szerintem éppen ez kockázatossá is teszi a munkánkat a tekintetben, hogy olyan szabályozásokat, olyan rendeleteket tudunk alkotni, amelyek esetleg ellentmondhatóak, ellentmondásosak lesznek. Az a bizottság feladata lesz, hogy kiküszöbölje ezt a lehetőséget. Nagy érdeklődésre várom a további munkát az előadóval és az árnyék előadókkal. És hogy az előttem szóló is mondta, lehetőségünk van arra, hogy nagyon koherens dokumentumot hozzunk össze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Misszi asszony következne. Van-e valaki, aki kép, aki az ő helyében itt van, szeretne most azonnal hozzászólni? Úgy tűnik, hogy igen. Govoriti Postovani, govorit ime kolegice Marlene Mici, koja... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, és a kolléganőm nevében eh, szeretnék felszólalni, aki a mai ülésen nem tud jelen lenni. Tehát a természeti katasztrófák és az ember okozta katasztrófák biztosításáról, az azokkal kapcsolatos biztosításról fogok beszélni. Úgy gondolom a jelenlegi javaslat megfelelő lépés a megfelelő irányba. Egyetértek a jelentéstevő azon véleményével, hogy nem lehet egyen megoldást találni, amely mindenki számára megfelelő volna. Úgy gondolom, hogy a megelőzés és a tájékoztatás a legfőbb elemek. Úgy gondolom, mindenki egyetért abban, hogy az információhoz való jobb hozzáférés mind a fogyasztó, mint a biztosított társaságok számára kedvezőbb, de fontos, hogy a tájékoztatás helyi jellegű legyen, azért, hogy a lehető legnagyobb segítséget nyújtsa a fogyasztók számára. Úgy gondolom, ami az információ gyűjtést illeti, érdemes lenne megvalósítani az információ cserét, és itt figyelembe kell venni a legjobb gyakorlatokat, egy információ, olyan információra cserére van szükség, amely lehetővé teszi az információ cserét a kormányok, a helyi hatóságok és a fogyasztók, valamint a biztosító vállalatok között is, de ahol még mindig megvalósul az adatvédelem. Emellett fontos, hogy a polgárokat tájékoztassák az egyes kockázatokról is. Ami a biztosítási piacot illeti, úgy gondolom, fontos, még inkább különbséget tennünk a természeti katasztrófák és az ember okozta katasztrófák között. A jelentés ugyan felhívja erre a figyelmet, de úgy gondolom ezen a téren még többet lehetne tenni. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt a tényt, hogy bár két különböző területről van szó, Előfordul, hogy az egyik tényező a másikat súlyosbítja. Tehát egyetértek azzal a javaslattal, hogy rendezni kell a piaci helyzetet, és ez összefügg az információ kérdésével is. Fontos, hogy kockázat alapú biztosítási termékeket nyújtsanak a biztosítók. Ehhez azonban fontos a megfelelő információk rendelkezésre állása. Úgy gondolom, hogy a morális kockázat témáját nem fejti ki elég bőven a javaslat, ezzel többet kellene foglalkoznunk, úgy gondolom ezzel a kérdéssel tehát behatóbban kell foglalkozni, és ami pedig a nem kötelező jelleget illeti a biztosítások esetében, egy- egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy a természeti katasztrófák és emberokozta katasztrófák esetében a kötelező biztosítás jelen pillanatban nem szükséges tehát nem kell kötelezővé tenni az eféle biztosításokat, ezért ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Monsieur Jean-Paul Köszönöm szépen. Jean-Paul Bézel következik. Köszönöm, Jean-Paul Gozes úr. Egy Tero úrnak, Szempó Tero úrnak a következőt szeretném elmondani. A jelentés, amit javasol számunkra, két különböző arccal, két oldallal rendelkezik, az egyik ezek közül nagyon pozitív. Ez az, hogy előre kell látnunk, előre kell gondolkozni. Van azonban egy jobban megkérdőjelezhető része is, ez az egyéni felelősség, amely jel az állam felelősségét és az állami fellépés arányát kívánja csökkenteni. Szerintem jobban kell definiálni azt is, hogy mi minősül természeti katasztrófának, és mi az, ami egy ember felelőssége. Egyre nehezebb elválasztani a kettőt. Az emberek felelőssége ugyanis egyre inkább jelen van a természeti katasztrófák esetében is. Nem a cunamikról és a földrengésekről beszélek, de hogyha mondjuk az áradásokra gondolunk, a kánikulára, a tűzvészekre, vagy az asszályokra, akkor egyre nehezebb ezt a különbségtételt elvégezni az ember okozta és a természeti katasztrófák között, hiszen a katasztrófák egy-egy gyakoribb megjelenéséhez hozzájárult az emberek tevékenysége. Na már most a jelentéssel kapcsolatban az, hogy a megelőzéset helyezi a hangsúlyt, ez nekünk nagyon pozitívnak tűnik. A katasztrófák egyre gyakrabban jelennek meg, és egyre sokfélébbek. A gazdasági költségeik pedig egyre jelentősebbé válnak. És minden gazdasági fejlődést az országainkban meg tudnak akasztani. Ebből a szempontból tehát az, hogy a tájékoztatásra helyezzük a hangsúlyt, ez számunkra is fontos egyszerűsíteni kellene az egyének életét, azoknak az életét, akik eszköztelenek ebben az univerzumban a katasztrófákkal szemben. Segítenünk kell az embereknek, mégpedig európai szinten. Olyan dokumentumokat kell létrehoznunk, amelyek a lehető legegységesebbek, legegyszerűbbek és legpozitívabbak, hogy az emberek tudják, hogy hogyan tudják a kockázatékat csökkenteni, milyen eljárásokat kell követni, és milyen cselekvésekre van szükség katasztrófa esetben. Szerintünk nagyon fontos lenne, hogy az ilyen információt összegyűjtenénk egy weboldalon, ahol mindenki a saját negyede, saját háza, saját régiója területére rá kattinthatna, és abból megtudhatná, hogy milyen kockázatok érinthetik őt. Nos, tehát e tekintetben, hogy a megelőzésre helyezi a, jogsz, a, a dokumentum a hangsúlyt, jobb irányba megy. De abban nem értünk termé- teljes mértékben egyet a jelentéstevővel, ahol le- túlságosan, túlságosan is úgy érezzük, hogy kihangsúlyozza az emberek egyéni felelősségét ezek a katasztrófák nagyon gyakran nem az egyének felelőssége, hanem a, inkább nemzetek felelősségi körbe, körébe tartoznak. Nincsenek egységes biztosítási termékek, vagy egységes és kötelező jellegű szabályok sem. Nagyon nagy a sokszínűsége tekintetben, és szerintem fontos az, hogy ez a sokszínűség fennmaradjon, de az, a konvergenciának a kereteit megadhatja Európa, illetve az egyéni felelősség vállalást is segíti az, hogyha harmonizáljuk nem csak a képzést vagy az oktatást, hanem a biztosítási szerződések jellegét is. Így mindenki jobban tudja, hogy mit vállal egy egyén. Tudja, hogy hogyan osztozik a kockázatokban, a veszélyekben. ami pedig az emberi eredetű katasztrófákat illeti. Például gondolok itt a vegyi szennyeződésre, vagy a nukleáris katasztrófára, ami persze mindig lehetséges. Itt sokkal szigorúbbaknak kell lennünk. Nincs véleményünk szerint olyan, nem szabadna, hogy legyen olyan rendelkezés, amely a felelősséget a mondjuk egy vállalkozásnak a válláról elmozdítja egy ilyen esetben. Nagy érdeklődéssel várom én is a további munkát az előadóval és az árnyék jelentéstevőkkel. Most pedig Épin úr kap szót Fox úr helyett. Ashley Fox has asked me... Köszönöm szépen. Ashley Fox kéri rajtam keresztül, hogy elmondhassa, hogy elégedett a jelentéssel, a természeti katasztrófák következményeire vonatkozó jelentéssel konkrétan. Örül annak, hogy az előadó megjegyzi, hogy az emberi és a természeti katasztrófákat külön kell kezelni, hiszen ez két külön jelenség, különböző felelősségi körökkel. Ez a legfontosabb különbségtétel Fox úr szerint. Másodszorban belátja azt is, hogy nincs piaci torzulása téren, amely igazolná az európai szintű beavatkozást. Elégedett azzal, hogy az előadó nem véli úgy, hogy a mindenki számára egyetlen megoldás lenne a meg, megvalósítható-e kérdésben. A nem kötelező keret véleménye szerint a legjobb, amelyel termékeket adott földrajzi területen kínálni lehet, de Fox úrnak fenntartásai is vannak a szabványformátumokkal szemben. A standardizálás nem működik, szem, hiszen rendkívül sokféle helyzet és körülmény adódik. Fox úr sürgeti a kollégákat arra, hogy pragmatikus és egyszerű megoldást dolgozzanak ki, amelynek alapjait eddig lefektették. Köszönöm. Merci, Monsieur Schuntis. Köszönöm, Suntis úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan az előttem szólók elmondták, valóban érdemes foglalkozni ezzel a jelentéssel, ezzel a témával, ugyanis nagyon fontos dolgokat említ a szöveg. Azért mondom ezt mindenek előtt, mert az én hazámban épp tegnap volt földrengés Krétától nyugatra, feltételezem mindenki tudja, hol van Kréta szigete. Egy olyan régióról van szó, ahol sok évvel ezelőtt a legnagyobb a földközi tenger legnagyobb földrengésére sor került, és ez a földrengés egy szökőárt, hatalmas szökőárt is okozott. Természetesen különbséget kell tenni természeti katasztrófák és ember okozta katasztrófák között, de a természetes, kat, természeti katasztrófák sem mindig egyformák. Beszélhetünk például földrengésről Japánban, vagy akár Görögországban is sor került ilyen, ahogyan mond, ilyenre, ahogy mondtam. Nagyon nehéz előrejelezni a földrengéseket, és aztán vannak különböző áradások, szökőárak, és így tovább, ezek pedig egészen más jellegűek. Sokuk egyébként összefügg az éghajlatváltozással. Tehát végül is ez is az emberre vezethető vissza, hiszen az emberi beavatkozás a természetbe. Ez okozza ezen katasztrófák egy részét. A környezetvédelmi politika és egyéb politika területek, amelyek kihatással vannak környezetünk állapotára, mindenképpen felülvizsgálatra szorulnak, és úgy gondolom, ezt világosan ki is kell mondanunk ehelyütt. Második pont. Vannak természetesen közvetlenül az ember okozta katasztrófák, de egyetértek természetesen azzal, amit a jelentéstevő megfogalmazott, és azzal, amit sokan mások is elmondtak ma, a legjobb orvosság mindig is a megelőzés, és úgy gondolom, hogy igenis lehet tenni lépéseket földrengésekkel kapcsolatosan is megelőző jelleggel. Például úgy kell megépíteni a különböző építményeket, hogy adott esetben egy előre nem jelezhető földrengés mégse szedjen emberi áldozatokat, és a károk se legyenek túl nagyok. Tehát a természeti katasztrófák esetében mindenképpen vannak olyan intézkedések, amelyeket meghozhatunk preventív jelleggel. Tehát a prevenció, a megelőzés mindenképpen olyasmit mit támogatni tudunk. Egy harmadik általános megjegyzés, egyébként módosítókat fogunk benyújtani majd a jelentéssel kapcsolatosan, az Európai Uniónak és a tagállamoknak célul kell kitűzniük a fogyasztók és a polgárok védelmét a veszélyes, illetve számukra hátrányos biztosítási szerződésekkel szemben. Mire gondolok itt? Nos, a természeti katasztrófák egyre sokasodni látszanak, és hogyha a biztosító társaságok számára nem határozunk meg szigorú szabályokat, akkor attól tartok, elnök úr és kedves kollégák, hogy egy buborék jön létre a biztosítási ágazatban. Ezt más területeken is láthattuk, volt erre példa máshol is, ezért mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémával. Zárásképpen pedig az ember okozta katasztrófákkal kapcsolatosan úgy gondolom, azok a politikaterületek, amelyekről tudjuk, hogy negatív kihatással vannak a környezetre és az emberekre, olyan politikák, amelyeket át kell alakítanunk, ezt a káros hatásokat fel kell számolnunk. És visszatérve még, még egyszer a biztosítási piacra, mindenképpen meg kell akadályozni a buborékok kialakulását. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy egy ilyen jó szöveget készített, és elgondolkodtató szöveget. Köszönöm. Langen úr, hozzá kíván szólni. Igen, röviden kiegészítést szeretnék elmondani a kollega után. A prevenció az épületek esetében földrengésnél szerintem ez nemzeti szintű feladat elsősorban nem olyan, amelyet az Európai Uniónak kell átvennie, hiszen itt csak a norma szinten lévő megállapodásokhoz hasonló megállapodás születhet, hiszen ez nem lehetséges. A második dolog a nemzetközi együttműködés, beavatkozás, információ és prevenció. Bizonyos dolgoknál nyilvánvalóan észszerű, de nem lehet, hogy most az éghajlatváltozás égisze alatt óriás programokat csináljunk. Ez nem lehet az Európai Unió feladata. A, a elmondta, a nemzetközi tanácskozáson elmondták, hogy extrém esetben 2050-ig bocsánat, akár 2100-ig javít az e-, előadó, 82 centiméterre fognak süllyedni, én szerintem még alacsonyabbak lesznek, illetve ezt sokan mondják, Európában azonban egyetlen egy országot sem fog ez érinteni. Most nem kellene új támogató programokat, új állami támogatásokat kreálni olyan problémákra, amelyek a világ más régióit érintik. Köszönöm szépen. A bizottság kívánna hozzászólni. Amennyiben nem, akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Vagy igen? No. Nem. Néma a bizottság. Akkor előadó úr, öné a szó. Thank you, Mr. Chair, and thank you all. Shadow. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a hozzászólásaikat. Azt láthatjuk, hogy az általános témákban nagyon jól egyetértünk, és jó lesz az együttműködés Ez jó alapja annak, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani, és egy jó végső dokumentumot hozzunk létre. Optimista vagyok tehát ennek a dokumentumnak a jövőjével kapcsolatban, és köszönöm szépen a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig nézzük a napi rendünket. Módosítok leadásának határideje október 22-12 óra. Ezeket 25-én és 26-án fogjuk mégpedig novemberben megvitatni. A szakbizottsági szavazás 2013. december 17-én lesz, és valószínűleg a 2014. februári plenárisra fog kerülni majd ez a téma. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk, de még nem érkezett el a 15 óra 45, amikor a következő napirendi pontot megkezdjük tárgyalni Ferreira jelentés a hiteintézetek és befektetési társaságok szanálási mechanizmusára, úgyhogy most 16 óráig felfüggesztem az ülést.

Um, Úgy gondolom, hogy folytathatjuk az ülést. Úgy látom, hogy a legfontosabb szereplők már mind megérkeztek, itt vannak. Akkor uh, azt javaslom, hogy hallgassuk meg Eliza egységes uh, mechanizmusára vonatkozó jelentését uh, a hitelintézetek és egyes befektetési tárgyalások egységes felásrémen elnézhusa. Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm szépen tehát. Ezt a jogszabályalkotási tervezetet szeretném bemutatni, ami kapcsolódik a bankszanálási dokumentumhoz, de vannak sajátságos jelent jellegzetességei. Minden esetre a két szöveg párhuzamos, tehát érdemes egyszerre tárgyalni őket. 28 Európai Uniós államra fog vonatkozni ez az irányelv. Ez a bankszektorra vonatkozó szanálási irányelv. Ez az egységes szanálásra irányuló dokumentum általánosabb jellegű. Nagyon fontos, hogy a két irányelv között meglegyen az egység. Az első eszmecsere nyomán megszületett néhány módosító javaslat az egységes szanálásra vonatkozó irányelvvel kapcsolatban, ez az MRU, vagy az egységes szanálási mechanizmus. Tehát az egységes szállási mechanizmusról, és nem az egységes szabá- ö, felügyeleti mechanizmusról fogunk beszélni, viszont ennek a kettőnek a háromoldalú tárgyalása párhuzamosan zajlik. Az a lényeg, hogy hogyan tudunk megmenteni egy banki intézményt abban az esetben, hogyha csőd szélén áll. Az Európai Bizottság javaslatát áttekintve azt láttam, hogy a bizottság javaslata általánosságban ambiciózus, és abban az irányban megy, amit a parlament 2010-ben a bizottságtól kért. Érdekes elemeket is tartalmaz. Ennek következtében szerintem ezt a momentumot ne veszítsük el, ezt a lendületet, amivel megkezdődött a munka. Az egyik fontos elem, amivel foglalkozni kell, az a döntéshozatal kérdése. Mégpedig a tekintetben, hogy mit, melyik banki intézményt helyezzük szanálási eljárás alá. Ezzel kapcsolatban is számos módosító indítvány érkezett, és szerintem ezeket érdemes megtartani, mert azt szeretnék kérni, hogy az hogy pontosítsuk azt, hogy melyek azok az intézmények, amelyek kimondhatják, hogy egy hitelintézet olyan helyzetbe került, ami már csőd közeli, és amely e, esetben a szanálási eljárás be kell indítani. Szerintem ez a pontosítás nagyon fontos elem volna. Így bizonyosság és átláthatóság is lenne az eljárásban, ráadásul egy olyan koherenciát érnénk el a felügyelet és a felügyeleti mechanizmus és a szanálási mechanizmus között, amely nagyon fontos egy csőd előtti állapotban. Nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy milyen védelmi eljárások állnak a rendelkezésére azoknak a személyeknek, akiket érinthet egy esetleges csőd. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a feladatokat összehangoljuk akár a különböző szintek közötti, mondjuk a felügyelet és a szanálási mechanizmus közötti egyeztetésre is sor kerülhet, de nagyon fontos, hogy az pontosan meghatározzuk, hogy a szanálási mechanizmusért ki a felelős. Még egy nagyon fontos kérdés, ami kapcsolódik a parlament részvételéhez is. Egy kicsit abba az irányba megyek én is, amivel már többször beszéltünk, amikor az Európai Központi Bank elnökének a megválasztásáról volt szó. Itt a felügyeleti hatóság esetében is az az álláspontunk, hogy mivel az egységes felügyeleti mechanizmus esetében is bizonyos elveket védeni kell, ezért az ügyvezető igazgató és az ügyvezető igazgató helyettes kinevezése és felmentése átlátható kell, hogy legyen, és a, ennek a két, tehát a kinevezésnek és a felmentésnek az ellenőrzését a parlamentre kell bízni. Az is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan kölcsönprogram, vagy olyan masszív és biztonságos védőháló, amely lehetővé teszi, hogy a szanálási alap működőképes legyen. Akkor lesz működőképes, akkor kezdi meg működését az egységes bankszanálási alap, amikor a vonatkozó jogszabályok hatályba lépnek. Konkrét öm, ismi, konkrét szabályokat szeretnénk látni annak érdekében, hogy amikor megkezdi a működését a bankszanálási alap, akkor rögtön átlátható legyen az eljárás. Ezért nagyon fontos tehát ezeket az elveket garantálni. Tehát egy oldalról lesz egy köz hatóság körébe tartozó eszköz, amely az adófizetők védelmében a bankszanálási alap tőkéjét a bankoktól összeszedi. Tehát a bankok azok, amelyeknek hozzá kell járulniuk a bankszanálási alaphoz, illetve nem csak a bankokról van szó, hanem minden olyan pénzügyi intézményről, amelynek a védelmét ez a bankszanálási alap biztosítani fogja az általuk jelentett kockázatnak megfelelően fogják meghatározni azt az összeget, amit a közös alapba be kell, hogy fizessenek, tehát az intézmények fogják vállalni a kockázatot, és nem az adófizetők zsebéből fogják kihúzni a megmentésükre szánt pénzt. Még egy fontos dologról szeretnék beszélni, ez a betétek belső feltőkésítése, ez az angolul a bail-in mely mechanizmus indítja be ezt, ennek a felhasználását. Van egy olyan hierarchikus rend, amelyben egy ponton el lehet jutni oda, hogy a betétesek pénzéhez nyúl a pénzintézet annak érdekében, hogy feltőkésítse magát. Szerintünk mi előtt ehhez a lépéshez elérkezne a helyzet, be kell, hogy lépjen az egységes bankszanálási alap. Tehát kell, hogy legyen egy pontos olyan mechanizmus, amelyből kiderül az, hogy a bail-in eljárás mikor kell, hogy alkalmazásra kerüljön a betétek védelme érdekében. Szeretnénk, ez ebben a szövegben is kiderül, hogy a betéteket és a betéteseket szeretnénk védeni, de ehhez fontos, hogy kell, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amelyből pontosan kiderül, hogy a bank mely helyzetben, mely mechanizmushoz, vagy mely eszközhöz nyúlhat akkor, hogyha csődközedi állapotba került. Tehát mikor fordulhat a bank szanálási alaphoz, és mikor kell, hogy a bail-in eszközét használja. A többi hasonló szanálásra vagy bankfeltökésítésre vonatkozó irányelv és rendelet is nagyon fontos, hogy egymást kiegészítse, és ne okozzon zavart a belső piacon az, hogy ezek a jogalkotási szövegek esetleg ellentmondásosak akkor, amikor hatályba lépnek. Nos, ennyit szerettem volna röviden hangsúlyozni így az első eszmecseres után. A módosító indítványokat már amiket a kollégák benyújtottak, bizonyára megkapták. Nekem lesz majd néhány kiegészítő, módosító javaslatom, de ezeket az általános vonalakat, amelyeket felvázoltam, ezek nem fogják érinteni. Remélhetőleg a módosító indítványokkal még jobb szöveget fogunk tudni alkotni. Köszönöm. Nem, EPP. E köszönöm szépen. Az EPP nevében um, Colin Cool. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani Elizának. Igen, konstruktív volt az együttműködés, illetve a, a, már úgy is indult, és nagyon örültem annak, hogy kö, közösen sikerült elkötöleznünk magunkat az irányt, hogy ezt a kérdést gyorsan oldjuk meg, bár természetesen a minőség a legfontosabb, de mégis úgy gondolom, hogy az, hogy olyan sürgetően, olyan nagyon érezzük, hogy a, az egységes mechanizmusra vonatkozó javaslat sürgős, az amiatt van, mert mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos ez a pillér, és nagyon fontos még az európai választások előtt a kérdéskörben megállapodni. Nekem is éppen ezért fontos ez a kérdés. Persze két ember kell a tánchoz, de a tanácsnak is egyet kell tehát érteni ebben. Mégis egyetértek, hogy a bizottság javaslatának az iránya elvileg jó. Remélem azt is, hogy meg tudjuk győzni majd a tanácsot erről. Másodszorban pedig azt is fontosnak tartom, hogy az, amit az egységes felügyeleti mechanizmusnál elértünk, amit, ahol Marian Tejsze kiváló munkát végzett, az most ne kelljen, hogy újra megjelenjen, tehát hogy újra ne tárgyaljuk meg azokat a, a dolgokat ebben az irányelben, hanem egyszerűen a következtetéseket vegyük át. A BRD-vel kapcsolatban Egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen következtetései vannak a, a tárgyalásoknak, ez nyilván azonban gondot jelent. De mégis, ha lehet, már most feltennék néhány kérdést néhány módosításra, amely a betétesek preferenciájára vonatkozik. Az a benyomásom, hogy ezzel, ezt a kérdést a helyreállítás és szanálási térben kell megoldanunk, és eh, ez a módosító szerintem ellentmond ennek a, az iránynak, eh, ami tehát a tervnek az eredményeként kívánunk elérni. Nem tartom valószínűleg, eh, hogy a javasolt megoldás az járható lenne. Ami a hatályt illeti, teljes mértékben egyetértek, hogy minden bankot vonjunk be. Ugyanúgy, ahol a, a, az egységes eh, mechanizmusnál csináltuk. Az, hogy a kisebb bankokkal hogyan járunk el, nos, eh, ők ugye nem tartoznak a a vagyonminőség áttekintés alá, de mégis fontos, hogy azt világosan lássuk, hogy a kisebb bankokat kisebb bankok milyen állapotban vannak, milyen helyzetben, hiszen nekik is hozzá kell járulniok. arányos formában, de az előnyeit nyilvánvalóan ért, ö, ö, élvezik majd az új rendszernek, és ezért kell tudni, hogy milyen helyzetben vannak. De ez a hogyan, ennek a hogyanja még egy kérdés. A következő a bizottság szerepe. Ezt itt is és a, um, a tanácsa kapcsolatban is megbeszéltük. Úgy gondolom, hogy a bizottság jogköreit le kellene szűkíteni. Persze van némi hatalma ereje, hiszen a, jogi alap, a jogalap is erre vonatkozik, és a bizottság hatásköre is ezt meghatározza, de Jó lenne, hogyha a, az igazgatóság végrehajtó szerepét erősítenünk kellene. Ez egy fontos lépés lenne, és akkor a közösségi megközelítést is jobban lehetne érvényesíteni ebben az irányelven. Ne, ebben ezért úgy gondolom, tehát nem csak az igazgató tanács összeállítását, tehát a tagjait kellene meg vizsgálnunk, hanem az EKB-nak is kell szavazati jogot biztosítani, hiszen a felügyeletben is szerepük van, szakértelmet biztosítanak, és jó lenne, hogyha szavazati joggal rendelkeznének az igazgató tanácson belül. De mindenképpen, amire figyelni kell, az az, hogy a közösség érdeke többség legyen, a tagállam, többségben legyen a tagállamok érdekével szavazatával ebben a tanácsban, ez nagyon fontos megnéztük még a feladatokat, de szerintem talán erre később visszatérhetünk, majd részletesen megtárgyalhatjuk. Ami az állásfoglalást illeti, egyetértek Elizával, hogy kell, hogy legyen egyfajta támogatás. Nem mindenki akar természetesen akarja elismerni ezt, ez világos, de legyünk óvatosak. Ez ne egy megállapodás feltétele legyen. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha párhuzamosan lépnénk, bár nagyon nehéz politikai értelemben az a kérdés, hogy az eurócsoport az ECOFIN tanács ülésen is láttuk ezt, ezt sokkal sürgetőben szeretné megoldani. Van még egy kérdés, amit meg kell említsek. Ez pedig a titoktartás kérdése. Az ellensorolás tervezet, amelyet majd benyújtanak a bankok, a tanács ezeket az igazgató tanács plenárisán akarják majd akarja majd megtárgyalni, de ezekben a tervekben rendkívül sok a, a titoktartásra kötelezett információ. Elég kockázatos éppen ezért ezt az igazgatósági szinten megtárgyalni hiszen ott közkincsé válhat egy csomó bizalmas információ. Ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy a végrehajtási ülések és a plenáris ülések között milyen lesz a megosztás, illetve az információ átadás. Kedves kollégák, remélem, hogy gyorsan tudunk eljárni, de én úgy gondolom, és talán a szakbizottságunk titkárságának is elmondhatjuk ezt, hogy azt, hogy a, a mechanizmussal hogyan tudnánk gyorsabban majd előre haladni. Köszönöm. Szilvi nem tudott a szocialisták nevében itt a szocialistáktól itt lenni, úgyhogy a következőt szeretném a nevében felolvasni. A saját véleményemet is persze szeretném elmondani, de ezt majd később teszem meg az árnyék jelentéstevők és a többiek után. Tehát az Álda részéről Szilvi úgy gondolja, hogy Üdvözlendő a javaslat, nagyon nagy szükség van rá. Fontos, hogy a mechanizmus elszámoltatható legyen, és ő is szeretné azt, hogyha az egységes felügyeleti mechanizmussal kapcsolatos rendelkezések a szanálási mechanizmusban is tükröződnének, ezt elmondta Eliza és mások is. A különböző jogszabályok közötti kapcsolat megfelelő alapokra kell helyezni, gondolok itt az SSM-re és a szanálási mechanizmusra. Úgy gondolja továbbá Szilvi, hogy az állami segítségnyújtás és a szanálás közötti kapcsolat világossá kell tenni, egyrészt az időzítés szempontjából, másrészt pedig az Európai Bizottság mozgástere szempontjából. Utóbbi persze nagyon tágas, ami az állami támogatásokat illeti. Az intézmények általi ex ante hozzájárulásokra mindenképp szükség van, és szükség van egy közös védőhálóra is. Ez azonban nem szabad, hogy előfeltétele legyen annak, hogy az egységes szanálási mechanizmus hatályba lépjen, hiszen fontos, hogy ez utóbbi mielőbb létrejöjjön és működni tudjon. A megoldásnak a méltányosságon kell alapulni, és fontos, hogy minden érintett fél egyformán részt vegyen a mechanizmus működtetésében. Fontos, hogy az LKB a mechanizmusban megfigyelő szerepet kapjon, és ne legyen szavazati joga, hiszen nem szabad a különböző szerepköröket egymással összemosni. Továbbá ami a beruházásokat illeti az alap által, az egyetlen alapelv az kell, hogy legyen, hogy a megbízhatóbb beruházási lehetőségeket részesítsék előnyben. Ami a vétójogot illeti, a hatos cikk négyes bekezdésének megfelelően megszűnik hogyha nincs szükség a nemzeti támogatásra, és aztán ami a tanácsadói grémiumokat illeti, természetesen a szakértelem mindig jól jön. Ezek voltak a rövid megjegyzések. Nagyon rövid és tömör volt valóban, remélem mindenki megértette, hogy miről is volt szó. Ezt követően a zöldek következnek. Sven, azt hiszem, te fogsz szólni a zöldek nevében. Igen. Filip, aki az árnyék tevő társam, az itrében szavaz jelen pillanatban. Tehát először is köszönöm szépen Elisának a jelentést, és köszönet illeti az Európai Bizottságot is a javaslatért, és azért, hogy végre előrelépés történt ezen a téren. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus, amelyről közösen szavaztunk itt, és amelynek létrejöttért keményen dolgozunk, valóban, dolgoztunk keményen, valóban működni is tudjon. Jelen pillanatban nagy a felelősségünk, hiszen a közös felügyelő közös szanálási mechanizmus hiányában nem tud hitelesen működni. Ez a jelenlegi problémáink lényege. És a másik fontos kérdés persze a közös védőhálóé. Az Európai Bizottság erre megfogalmazott egy választ, persze még akkor is, hogyha a múltbéli problémák esetében továbbra is a tagállamok lesznek felelősek a probléma megoldásáért, hogyha a hitelezők segítségével nem lehet megoldani a feltőkésítést. Módosítókat is be fogunk nyújtani, ezzel kapcsolatosan a következőket szeretném elmondani. Először is a 27-es és 30-as cikkekben a jelentés megpróbálja gyengíteni a bizottság szerepkörét bizonyos területeken, és nyilvánvalóan nehéz kérdés az, hogy mi legyen az Európai Bizottság szerepe az egészben. Nagy érdeklődéssel követjük nyomon az Európai Bíróságon zajló eseményeket, talán innen majd választ kaphatunk a jogalappal kapcsolatos kérdésekre. Jelen pillanatban azonban a javaslat jelenlegi formáját tekintve úgy gondoljuk az Európai Bizottságnak meg kell adnunk a megfelelő mozgásteret annak érdekében, hogy az egész folyamat jogi megalapozottságát ne lehessen megkérdőjelezni. Tehát az esetleges összeférhetetlenség elkerülése miatt, és azért, hogy ne legyen túl politizálva az egész kérdés, talán egy másik struktúrát is létre lehetne hozni. A az SSM és az LKB e kapcsán is volt egy hasonló vitánk már. A jelenlegi jogi keretet tekintve és a jelenlegi ö, ítélkezési gyakorlatot tekintve azonban úgy tűnik, fontos, hogy az Európai Bizottságnak megfelelő mozgástere és illetékességei legyenek hogy el tudja látni feladatát. Remélhetőleg az Európai Bíróság mielőbb világossá teszi majd, hogy ezen a téren mi lehetséges és mi nem, hogy világossá váljon a helyzet a számunkra. A 72-es és 78-as módosításban Elisa a Community Public Instruments fogalmat használja, számunkra ez jogilag nem teljesen világos fogalom. Az világos, hogy a finanszírozási megoldás és a közös védőháló mindaddig, amíg nem jött létre a közös alap, egy nagyon fontos kérdés, bár nem vagyok biztos abban, hogy ezen a jogszabályon belül kell ezt a kérdést rendezni, különösen egy olyan fogalommal, amely nem egészen világos jelentését tekintve. Aztán a 79-es módosítóval kapcsolatosan is egy kicsit vannak azért kétségeink, mi is úgy gondoljuk, hogy a betéteseket, betétesek betéteit garant, garantálni kell, a Simon jelentés lenne a legjobb, már két éve várunk erre, de hogyha feltőkisítésre van szükség, akkor előfordulhat, hogy a 100 ezer eurós küszöb fölötti betétekkel jobb feltőkisíteni az adott bankot, mint például a részvényesek segítségével. Ez a zöldek álláspontja. Továbbá tisztázni szeretnénk a 43-as módosítót, ahol bizonyos kritériumok törléséről van szó. Talán Eliza elmondhatná, hogy ennek a módosítónak a hátterében pontosan mi áll. Ugyanez igaz a 65-ös módosítóra is. Itt is világosabban szeretnénk látni azt, hogy a módosító hátterében mi húzódik meg. Itt eh, a módosító törölné a tagállamok azon lehetőségét, hogy kérjék az igazgató tanács eh, döntésének felülvizsgálatát bizonyos esetekben. A saját módosítóinkat tekintve szeretnék hangsúlyozni néhány dolgot. Úgy gondolom, nagyon is indokolt, hogy az egész, hogy a rendszer minden bankra kiterjedjen, és ne csak a legnagyobbakra. Ugyanis nem látom be, hogy egy rendszer, amely alá csak az, a, amelyben csak az euróvezeti tagállamok tartoznak az egységes felügyeleti mechanizmus alá, és csak a jelentős méretűek tartoznak ide, míg a kicsikért továbbra is a tagállamok felelnek. Ez nem működhet, hiszen akkor ebben az esetben például Látni kell a német kormány javaslatát is, amelyet senki nem támogat jelen pillanatban. A németek azt mondják, hogy a München méretű gazdas, München gazdasági erejével rendelkező régiók legyen egyfajta, mérete legyen egyfajta küszöbe. Nem véletlen, hogy az USA-nak szövetségi szanálási mechanizmusa és szövetségi szintű szanálási hatósága van, nem véletlen, hogy ez így van, hiszen csak így tud működni egy ilyen hatóság, és csak így védhető ki az, hogy ismét az adófizető polgárok fizessék ki a számlát. Tudom, hogy Németországban és Ausztriában attól tartanak, és nyilván a német kormány álláspontja mögött ez húzódik meg, Tartanak tehát attól, hogy a nemzeti védelmi mechanizmusok gyakorlatilag már most ellátják a feladatok egy részét, amelyeket most európai szintre akarjuk, akarunk emelni. Az európai alapba adott esetben majd kevesebb, most kevesebbet kellene befizetniük, így néz ki a német szanálási mechanizmus is, és európai szinten is így kellene eljárni. Tehát a Simon jelentés intézményes védőmechanizmust nevez majd meg egy lehetséges betét garancia mechanizmusként európai szinten. Ez úgy gondolom megoldaná a problémát. Ezen túlmenően pedig látnunk kell azt, hogy hogyan követeljük meg a bankoktól azt, hogy szanálhatóak legyenek. Fontos, ahogy Szilvi Gulár is mondta, parlamentként ugyanazon elszámoltathatósági jogokkal rendelkeznünk, mint ahogy az LKB esetében például, Az Európai Parlamentnek ellenőrző és elszámoltathatósági jogköröket kell adni, és világosra kell tennünk azt is, hogy mind a magán, mind az állami finanszírozási mechanizmusokat mozgósítani kell a szanálási alap működőképessé tételéhez. Itt be is fejezném. Az általam említett módosítókon túl egyetértünk azzal, amit Eliza mond, Várjuk a további magyarázatokat az említett módosítókkal, illetve szövegrészekkel kapcsolatosan, és úgy gondoljuk, fontos mielőbb lezárni ezt a munkát, mert bár a minőség fontosabb, a minőség a legfontosabb szempont, fontos, hogy gyorsak legyünk, hiszen a tanácssal, is halad, a tanácssal való tárgyalásban is haladnunk kell. Köszönöm. Köszönöm, az ECR-től úgy látom nincs itt senki, GUE részéről esetleg. Ja, danke, Sharon. Köszönöm, Sharon. Nem én vagyok ugyan az árnyék jelentéstevője a témának, a kolléga a közlekedési problémák miatt még nem tudott ideérni, nem is tudtam vele igazából egyeztetni sem, de összességében jónak tartjuk a jelentést. Úgy gondoljuk jó irányba, megfelelő irányba mutat a szöveg. Nekem személy szerint azonban vannak bizonyos aggályai, majd meglátjuk, hogy a módosítók terén itt mit tudunk tenni. Tehát itt a bail-in, a feltőkésítés eh, a gond. Megpróbáljuk persze megvédeni az adófizetőket, ez így helyén való is. Másrésztről azonban nem tudom, hogy a bail-in révén ez elérhető -e ez a cél. Persze, biztosítani kell, hogy a 100 ezer eurós védelmi szint eh, továbbra is megmaradjon a betétekre vonatkozóan, de mi van az e fölötti összegekkel? hiszen ez többek között KKV-kat is érint, azok pénzük nagyobb részét elveszíthetik így, ezért felvetődik a számomra a kérdés, hogy nem kell-e végül mégiscsak az államnak megsegíteni ezeket a KKV-kat a gazdaság stabilizálásának garantálása miatt. Aztán mi a helyzet a nyugdíjalapokkal például, hogyha egy feltőkisítés miatt itt nagyobb összegek elvesznek, akkor nem tudom, hogy, és egyébként nem látom, hogy ez mennyiben, erre mennyiben van esély, akkor nem tudom, hogy itt csak egyfajta eltolódás jön el létre a probléma felszámolása helyett. Ez lenne a két személyes aggályom, és az illetékes árnyék jelentéstevő a következő körben biztosan majd szól a témához. Köszönöm szépen. Akkor ezt a főlistához hozzátesszük. A következő hozzászóló Klinz kollega. Igen, köszönöm szépen, Sharon. Sok minden elhangzott már, úgyhogy néhány megjegyzést fűznék csak hozzá. Nagyon fontos dossziénak tartom ezt, ezért különösen sajnálom azt, hogy a akkor, amikor erről beszélünk, illetve Liza elmondta, csak kezelés kollega volt itt. Nem szabad azonban csak abba a csapdába esnünk, hogy az egységes rendszerre próbálunk megáll, megoldást találni, hiszen ezek nem kompatibilisek a, a, az egységes mechanizmussal. Ugyanúgy ahogy korábban, itt is most nagyon fontos, hogy az előadó és az árnyék előadó mind a a, az SRM, tehát a, az egységes szanálási mechanizmust az egységes szállási mechanizmust és az irányelvet összedolgozzák. Ez egy nagyon igényes munka, és csak azt remélem, hogy a minőséget nem fogja befolyásolni negatívan az időszorítása. Svennel osztom azt, hogy szerintem sem észszerű a felügyeletet az egységes mechanizmushoz képest más formában megalakítani. Ha minden egyes kis bank vagy takarékpénztárt most ide ez alá bevonunk, akkor nem csak, hogy sértjük az arányosság elvét, hanem a szubszidiaritás elvét is. A finanszírozási megállapodást, ha úgy sikerül megoldani, ahogy te mondod, azt szerintem sem egyértelmű, hiszen ha ezzel kezdenénk el, akkor tulajdonképpen a, az EBS-ből való kilépést indítanánk el, és ezért ezt nem tartom észszerűnek. Ami a lebonyolítást és a hatóságokat illeti. A bizottság javaslata szerint az LKB e és a nemzeti hatóságoknak kell a helyzetet nyomon követni, és meghatározni, hogy életképes-e vagy sem a bank, de, ez a, de a végül is a döntést azt az igazgató tanács hozza. Hogy ez a legmegfelelőbb eljárás, hát szerintem ezt végig kellene még gondolnunk. Lehet, hogy ez egy viszonylag körülményes eljárás. Kérdésem az is, hogy a bizottság valóban legitimált-e? Valóban ő-e a döntő személy? Illetve aki a döntést hozza. Úgy gondolom, hogy ezen még el kell gondolkozzunk. Az alapról. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy szükség van az alapra, és azt is tudjuk, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra feltölteni. Hosszú évekre van szükség. 10-15 évre, amíg annyi forrás kerül be az alapba, hogy abból illetve annak ütőképességéről beszélhessünk. Most azt hiszem 55 milliárd van, az eurozóna számára szerintem ez még túl kevés. A Németországban már egy olyan alapról döntöttek és kezdték el kiépíteni, amelyben 70 milliárd a, a cél. Az, hogy ez az alap nem finanszírozható végig, ahhoz nyilvánvalóan kell egyfajta anyagi támogatás, de hogy ki legyen, az még nem világos. A javaslatok szerintem nem megfelelőek, vagy nem gyakorolhatók, hiszen de facto kerülőutat is jelenthetnek. Akkor, amikor valóban esetleg állniuk kell a garanciát. Az, hogy a piac közvetlen finanszírozható-e az alapon keresztül, ez csak akkor lehetséges, hogyha garancia van mögötte. A garanciák pedig de facto az adófizetőktől érkezik. Az alap hasznosítása és az erről való döntés azt jelenti, hogy hat fő kell, hogy döntsön róla, ebből kettő a tagállamok képviselője. Most 17, a jövőben 18 tagáram lesz, aztán jön az elnök, és az elnök helyettes, a bizottság és az LKB. Tehát hat szavazatból kettő képviseli majd a 18 tagállamot, szerintem ez semmiképpen nem lehet, ez nem nevezhető kiegyensúlyozott döntéshozatalnak. Az LKP-ben a legkisebb tagállamnak is eh, a szavazatok súlyozásával ott van, itt viszont a eh, itt 18 tagállamnak csak két szavaza van, és azonos súlyjal a bizottság eh, elnök alelnökhöz képest, de szerintem nem, rende, nem jó így. Tisztázni kell ezen kívül azt is, hogy mi lesz az éppen felépülő nemzeti alapokkal. Nagy-Britániában, Németországban, Ausztriában, Svédországban, különböző országokban vannak nemzeti alapok, amelyeket különböző kritériumok alapján építik fel, a bankok finanszírozzák, de eltérő fin- finanszírozás és eltérő mértékek mellett. A felhalmozott források pedig végül is eltérő célokra kerülnek majd felhasználásra. Ezt is majd tisztázni kell, nehogy párhuzamosan, vagy duplán fizetessék a pénzintézeteket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mo, ö, most fizessétek tovább az alap felépítését, és akkor ezen kívül még az európai alapnak a felépítését is ezen kívül finanszírozátok. Ez olyan pénzügyi teher lenne, amely szerintem túl messzire menne. Mi van még? Az, hogy hol legyen az alap. Semmi bajom Brüsszel ellen, hogyha ez az egységes szanálási mechanizmus központja, mert ez a bankunió nagyon fontos második pillére lesz. Ezért ugye ott lesz a felügyelet, az LKB, a fe, az LKB felügyelete, és akkor itt lesz az egységes szanálási mechanizmus, és akkor ezt Brüsszelbe rakjuk. Hát, nem tudom, hogy ez észszerű-e, vagy nem nehezíti -e majd meg a munkát. Legalábbis ezt azért végig kellene fontolni. Még egy utolsó dolgot azért mondok. Azt mondjuk, hogy az egészet jogszerűen a 114-es, a szerződés 114-es cikke alapján kell végrehajtani a belső piac erősítése érdekében, ugye ez a bekezdés erről szól. Ha őszinték vagyunk, akkor ez tulajdonképpen a belső piac egy részének az erősítését jelenti, az eurozónáét de facto adott esetben nehezíti a 28-ak belső piacát. Ezt majd a jövő fogja megmutatni. Meglepő az, hogy ezen az úton egy rendeletet is ki lehet majd dolgozni, de az egységes mechanizmus, az irányelvnél nem. Úgyhogy kérdés, bár nem vagyok jogász, de kérdés, hogy nem kellene rugalmasabban kezelni ezt az egészet, és nem lenne észszerűbb, hogyha megint a jogászaink válaszolnának erre is. Um, right now, uh, Diogo Feo. Köszönöm, most Diogo Feo kapszol. Köszönöm, Sharon. Nagyon röviden szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az a kérdés, amiről ma vitatkozunk. És hogy mennyire fontos, hogy a bankunió szempontjából is ez a dosszié minél hamarabb el legyen fogadva. Ez az építmény, amely, hogyha végül megépül, akkor lehetővé teszi, hogy sokkal nagyobb bizalmat élvezzen az egész rendszer. És a különböző államokban, az Európai Unión belül a hitelnek a költségét is egységesíteni fogja. Például, hogyha egy vállalat szeretne beruházni, és ezért hitelt kíván felvenni, akkor lehetséges, hogy ha egy tagállamban veszi fel azt a hitelt, akkor kétszer annyit fizet érte, mint ha másik tagállamban venné fel. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy lebontsuk ezt a szoros kapcsolatot a bankok és a szuverén államok között. Egy olyan munkát végzünk, amely érdekében sok-sok módosító indítványt nyújtottunk be. Számomra négy kérdés nagyon fontos e téma szempontjából. Ez a híres, nevezetes backstop, azaz a közös védőháló az egyik, amely lehetővé teszi illetve megkönnyíti a kölcsönprogramok, illetve a hitelfelvétel menetét. Növeli a bizalmat. Ezért már most el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan hozzunk létre egy európai szintű közös vélőhálót, amelyet közösségi szabályok szabályoznak. Ez tehát egy nagyon fontos pont már is jelzést kell küldenünk a betétesek és az állampolgárok felé, hogy növeljük az ő bizalmukat. Másodszorban fel kell hívni erre a figyelmet. Mégpedig arra, hogy a tanács döntései értelmében vagy nyomán jogorvoslatra ö, kerülhet sor. Nagyon sok döntés a bizottság intézkedései után született meg. Ezért fontos az, hogy a vállalatok fellebezhessenek-e határozatok ellen. Harmadsorban egy szanálási egység az Európai Unióban a szanálási alap kezelése szempontjából milyen kapcsolatban lesz a nemzeti hatá- ha, hatóságokkal. Ez a kapcsolat még további pontosítást igényel. A négy, a negyedik pont pedig, hogy a szanálási testület, a bizottság és a tanács között mi lesz a kapcsolat. A testület hoz egy határozatot, és utána ezt végrehajtja a bizottság, vagy hogy fog ez kinézni? Ezen témakörökhöz kapcsolódnak az állatalan benyújtott módosítói indítványok is. Szeretnék egyébként köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, amiért ennyire komolyan veszik ezt az ügyet. Remélem, hogy ö, hamarosan el tudjuk majd fogadni a végleges szöveget. És nyilván tiszteletben kell tartanunk az előírt határidőket. Ez azt jelenti, hogy az európai választások előtt ezt a kérdést le kell zárnunk. Köszönöm szépen. Okay, thank Köszönöm. Herbert Dorfman következik. Thank you for Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Wolf Klintz kolléga is elmondott sok mindent abból, amit magam is említeni szerettem volna, még egyszer vissza szerettem volna térni a kis bankokkal való bánásmódra. Nem értek teljesen egyet azzal, amit Sven Gigold kolléga mondott, nevezetesen, hogy a már meglévő alapokat az ilyen bankok szanálására nem lehet használni, mert csak nagyon ritkán bízzák meg őket ezzel a feladattal. A realitás épp ennek az ellenkezőjét mutatja, a valóságban azt láthatjuk, hogy ezek az alapok nagyon is képesek arra, hogy a felmerülő problémákat kezeljék, ebben az esetben is, és a bankszövetkezeteken belül is megoldják a szanálás kérdését. Az előttem szólók és elmondták már, nagyon alaposan el kell gondolkodnunk azon, hogy a kis és középméretű bankokat mennyiben vonjuk be az alapba. hogyha azt akarjuk, hogy az a rendszer tovább is fennmaradjon, amely a válság idején már bizonyított. Egy megoldási lehetőség az, hogy ezeket a bankokat csak kevéssé terheljük, illetve az esetükben fennálló kockázatot az alapba való befizetéseik kiszámításakor figyelembe vegyük. De felvetődik a kérdés, hogyha egy ilyen alap már nemzeti vagy regionális szinten, regionális szinten fedi a fennálló kockázatot, akkor miért fizessenek be a közös szanálása alapba? Akkor milyen segítséget várhatnak még a közös szanálási alaptól az érintett pénzintézetek, és felvetődik a második, egy második kérdés is, van-e értelme az ilyen bankokat felvenni a közös alapba? Úgy gondolom alaposan meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, és olyan megoldást kell találni, amely azonos esélyeket biztosít a kis bankok számára a piacon, hiszen amiről itt szó van, az pénzbe kerül, a bankoknak valahonnan elő kell teremteniük a pénzt, amit befizetnek az alapba, és hát honnan jön ez a pénz persze az ügyfelektől. Fontos, hogy a bankokat egyformán kezeljük, és ne jöjjön létre egy olyan helyzet, amelyben azok az intézmények, amelyek már felépítettek egy biztosító rendszer, biztosító hálót, ne legyenek még inkább megterhelve, mint mások, akik esetleg nem figyeltek addig, eddig annyira oda a kockázatokra. Gunnar már következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, meg vagyok természetesen én is győződve arról, mindazok alapján, amiket itt reflexióként hallottunk, hogy hogyan kell a bankszanálási eljárásokat megoldani, az nyilvánvalóan az irányelv szükséges hozzá, legalábbis ez a bázis alapja ennek a jogszabálynak. Egyébként úgy látom, hogy egyértelmű kockázatai vannak, kockázata van annak, hogy a különböző filozófiák, probléma, megoldások feleszik ezt a jogszabályt, nem fognak meg egymásnak megfelelni, nem lesz világos a helyzet, de számos különböző tévedésnek, rossz lépésnek is alapja lehet. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos, hogy a betétgarancia rendszerrel is összhangba hozzuk. A problémákat rendezni kell ez alapján is, tehát a, az erre vonatkozó jogszabályt is, és az állásfoglalást erre kell majd alapítani. Még fontosabb az, hogy a bizottság akkor, amikor javasolta a tanács szövegére a tanácsi mechanizmusra vonatkozó szövegét, ami persze egy nagyon furcsa megoldása a dolgoknak, de mégis aláhúzza, hogy igenis a helyére kell rakni ezeket a dolgokat. Logikus formában. Az első lépés legyen az első. Fontosnak tartom ezen kívül azt is, hogy tisztázzuk, és visszatérek oda, amit az előbb mondtam, a, a bail-in, a segítési, tehát a, a benti segítségnek az eljárása is ugyanolyan kell, hogy legyen. Ugyanúgy, mint az egységes mechanizmus jogszabályánál és a közös állásfoglalásnál. Az a tény, hogy kicsit más irányban beszélünk már, az aláhúz, hogy milyen problémák lesznek akkor, amikor majd párhuzamosan két jogszabály lesz. A harmadik dolog pedig, amit én még fontosnak tartok, a, az egységes szállási mechanizmussal kapcsolatban az, hogy egy rendszert tudjunk kialakítani, egy olyan rendszert, amelyben a bankok a lehető legerőteljesebbek, és ahol mindenki, aki finanszíroz, beruház vagy birtokol egy bankot, az ne tudja a veszteségeknek a problémáit elkerülni, az azokból adódó problémák, problémákat. De ez a vita aláhúzza azt is, hogy mennyire szükség van az irányításra és a stabilitásra, különösen a válság idején. A támogatásokra vonatkozó vita alapján Persze mindenki akar egy ilyen backstopot, egy ilyen támogatást valahol, de persze jó lenne, hogyha nem a saját házatáján ennek a támogatás, ez a támogatás lehetőség szerint mindig másod legyen. Ez viszont má, egy másfajta egy erkölcsi kockázatot rejt magában. Hogyha egy olyan rendszert hozunk létre, ahol a kormányok és a tagállamok nem képesek vállalni a felelősséget, vagy elháríthatják a felelősséget, ami abból adódik, hogy lehetősége van arra, hogy cselekedjen, addig mindig lesz majd, akkor mindig azt remélik majd, hogy valaki más megoldja a problémát. Mindannyian beszéltünk már a szanálási alapról. Ne felejtsük el ezzel kapcsolatban, hogy akár mekkora is lesz európai szinten ez az alap, nem lesz elegendő a nagy problémák keresé, kezelésére a nagyobb szisztemikus válságban. És akkor, hogyha nem lesz lehetőség arra, hogy eltérő módon, eltérő eszközöket használva lépjünk, akkor az, azt fogjuk kockáztatni, hogy egyszerűen csak ö, várunk arra, hogy valaki más megoldja a problémát, mert nekünk nincs meg rá a pénzügyi képességünk. Lehet, hogy ez a probléma ennek a jogszabálynak a véglegezés, véglegesítéséből adódik majd, de ezt tisztáznom kell. Köszönöm szépen. Mondtam, hogy én is szeretnék a, a hozzászólók listájára kerülni, úgyhogy most kezdik. Tulajdonképpen hadd kezdjem azzal, hogy én magam is ellenmondásosnak tartom ezt a javaslatot, mert politikai értelemben egyrészt teljes mértékben egyetértek azzal, hogy fontos, hogy ez elinduljon és a bankunió javaslata, és tulajdonképpen az egész európai, a banki projekt erősödjön. De mégis azt kérdezem magamtól, hogy miért kell az egészet egy jogszabályba összerakni, hiszen ez bonyolítja a helyzetet. Egyetértek azzal, amit Gunár mondott, hogy az alapdokumentum amely a, a segítéssel, a bélinel, a szabályossággal, szabályokkal, a rugalmassággal foglalkozik, az nem ebben van benne, hanem az Európai Unió egészére vonatkozó szanálási irányelvről. És nem lehet, hogy az EU egyik része a bankszanálásokkal más tegyen, mint a másik része. A legnagyobb baj az lenne, hogyha amiatt, hogy valaki ebben a mechanizmusban van, végül sokkal rosszabbul jár. Ezt Liza is felvetette. Persze, hogy szükség van egy olyan jogszabályra, amely a szanálási hatóságot hozzá része, ugyanúgy, ahogy a jogszabályok alapján a többi hatóságot is létrehoztuk, és aztán a tagállamok feladata, hogy alkalmazza az irányelvet, de mégis úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb mértékben referenciákat kellene előhozunk a, a bank szanálás irányelvvel kapcsolatban. Így tudnánk problémákat elkerülni. Van egy másik kérdés az irányelven probléma, hogy kiindítsa el a szanálást. És ez nagyon fontos hatással van itt is. És nagyon fontos meghatározni ennek tükrében azt is, hogy mi a bizottság szerepe. Gyakran elhangzik, hogy a szanálási hatóság, amit mi javaslunk, az tulajdonképpen párhuzamos, vagy megfelel az Egyesült Államok FTIC-jének, de nem, semmiképpen sem mondhatjuk, hogy ez a különböző tagállamok képviseletével az FTIC-t tükröznénk, amely egy, egy teljesen felfújt szabályozó ügynökség, amely a bankfelügyeletet is eljártja. Ez nem csak egy szanálási szervezet, hanem annál sokkal szélesebb, és nagyon gyakran a, a szanálási um, hatóság, akkor, hogyha az Egyesült Államokban is adott esetben, hogyha nagyon nagy intézményekről kell dönteni, akkor ők is kap, nem, ők sem tudják mindig, hogy mit kell tenniük. De hát a, a szanálás és a helyreállítás módját is végig kellene eh, gondolnunk. Az alapötlet az, hogy a tagállam határozza ezt meg, de még nemzetközi szinten is vitatják ezt az Egyesült Államok is, ahol azt mondják, hogy a befogadó ilyenkor el. Hogyha befa- ha erre nem hajlandó, akkor több pontos belépéssel van mód, ami nagyon furcsa. A nemzetközi megállapodások, ahol az egységes belépési pont van, azt jelenti azonban, hogy lehetne az EU struktúrához hasonló támogatási pont is, akkor, hogyha a befogadó beavatkozik. Ha az egységes mechanizmuson kívül kezeljük a bankokat, akkor természetesen más a kérdés. A jogi struktúra minden tagállamra vonatkozik, a tagállam ebből nem léphet ki, de a bankokat különböző kritériumok alapján besorolja. Minden bank az egységes mechanizmus hatája alá kerül, és a vagyon minőségének áttekintése azonban nem mindegyikre fog vonatkozik. Az, hogy ahogy ezt megvalósítjuk, az szerintem igazából alása az egész alapgondolatot. A bankokat valahogy mégsem egységesen felügyelik, és, van, és bizonyos bankok egyenlőbbek a többinél. Éppen ezért kell egy áttekintési záradék, amit azonban bővíteni kell, hogy tudjunk majd később. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az egységes közös struktúra mindenképpen az egységes mechanizmussal korlátozódjon csak. de az is igaz, hogy végül is, amit keresünk, az egy ágazati finanszírozású megoldás kell, hogy legyen, és elkerülhetetlen, hogy, legyenek, hogy ne legyenek olyan országok, amelyek nem akarnak csatlakozni hozzá. Ennek az alapnak a haszna sem egészen világos számomra. Ahol megerősítették a szanálási terv elemét az irányelv alapján, tehát hogy nem lehet állami támogatásra visszanyúlni. Nos, egyetlen egy banknak sem lesz olyan szanálási, terve, tehát egyetlen egynek sincsen olyan lakás, szanálási terve, amely majd az alapra fog visszautalni, hiszen az alap nem lehet a szanálási tervek része. Ez egy működő tőke, amelyet sürgősségi esetben tudunk felhasználni, úgyhogy ezt is végig kell dolgozni. Most, hogy működő tőkét mondok, akkor a költségeket fedezi a szanálást, költségeit, ahelyett, hogy csődbe menne a bank. És hogyha választani lehet, akkor persze a KKV-kat vagy külön betétesi csoportokat meg lehet menteni, de ez azt fogja jelenteni, hogy lesznek olyanok, illetve ez azt fogja jelenteni, hogyha olyanok lesznek, akik a rosszabb helyzetbe kerülnek, mint hogyha csődbe ment volna a bank, azokat ki lehet segíteni. úgy az alapnak ez lenne az elsődleges célja. Már most beszéltünk erről, hogy ez is egyfajta támogatás, mondtuk ugye, hogy a szociális szolgáltatások a bankoknak gyakorlatilag ez. Tulajdonképpen az egész egységes szanálási mechanizmust tárgyaljuk orra, újra. De mégis, mindannak ellenére, amit elmondtunk, végig kell vinni, és nagyon óvatosan kell megtárgyalnunk. Világosítani, világossá kell tenni, hogy az alap beavatkozása az egy utolsó lehetőség, és mindenféle állami támogatásra vonatkozó szabályon kívül esik. Nem szabad, hogy eljussunk abba a helyzetbe, hogy például Svédországnak van egy alapja, kivet egy adót, egy, amit mondjuk banki adókból szed össze, az csak állami támogatások mellett használhatják, és más, és nem használhatja fel banki állami támogatásra még más országok, hogy megkerüljék ezt a szabályt, összeállnak és együtt hoznak létre egy alapot. Azt hiszem, egy picit most összezavartam a dolgokat, de azért majd a módosítókban ezeket külön-külön fogom venni. Ha elindul az alap, és dolgozik, működik, akkor biztosítani kell azt, hogy az arány megfelelő legyen. Kell, hogy legyenek mindenféle ellenőrzési formák, fékek és ellensúlyok. Ezt is mind be kéne venni, már csak azért is, mert feltételezhető, hogy elsőre nem fog tökéletesen siget, sikerülni. Minden egyes értékeléssel azonban ja, nő az esélye annak, hogy a következő alkalommal jobban fogjuk csinálni. Úgyhogy ezeket a gondolatokat majd megpróbálom módosítóvá fogalmazni. Felolvasom most viszont, hogy kik vannak még a listán. Simon, Marianne Tyson, uh, Slavoma Nitra, so if there's anybody else. No, uh, Más van még? Ez volt a sorrend, de még nem adom meg a szót, te, te jössz utoljára. Az első Astrid. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord m'exprimer. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy késve érkeztem az ülésre, de a Nőjogi Bizottságban szavazás volt egy irányelv tervezetről, ami a kvótákról szól. Ezért sajnos a jelentéstevő asszony bevezetőjét nem hallottam, de néhány általános megjegyzésem azért lenne. És szeretném jelezni azt is, hogy bizonyára ez már mások is mondták, hogy mennyire fontos ez a rendelet tervezet, ami egy nagyon többszörösen súlyos következményekkel járó, nagyon komoly témát érint. Az egységes szanálási mechanizmus szükséges. Mi nekünk, az Európai Parlamentnek meg kell mutatni azt, hogy mennyire ellen tudunk állni annak a kísértésnek, hogy csak foltozgassunk. Ez a tanács részéről ez az igény néha felmerül, de ellen kell állnunk. Barnier biztos helyesen járt el, amikor egy módosítás, vagy egy javaslattervezetet nyújtott be, amely nagyon komoly alapot jelenthet, bár szerintem a jogi alap az nem biztos, hogy a legideálisabb. De a jelenlegi körülmények között Ettől függetlenül szerintem lépni kell. Egy bank szanálása továbbra is nagyon kényes dolog marad a jövőben is. Kudarcnak fogják fel a jövőben is ezt minden valószínűség szerint, és nagyon komoly következményekkel jár. Ezért nagyon fontos, hogy minden a lehető legvilágosabb legyen minél több zóna vagy terület marad árnyékban, annál hosszabb ideig elhúzódhat a válság. Hangsúlyoznám azt is, hogy a hatóságok és az intézmények függetlensége, amiket létrehozunk, ez az egyik fő kulcs, ami a kezünkben van hiszen nagyon nehéz döntéseket kell majd meghozniuk ezeknek az intézményeknek, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a döntések ne nemzeti értekek, érdekek nyomán szülessenek meg, hanem az általános európai érdekek érvényesüljenek bennük. A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy az eljárást olyan irányba mozdítsák el, ami számukra kedvező. Itt most a döntéshozatali struktúrára gondolok, a döntéshozatali mechanizmusra, illetve a, arra, hogy nagyon fontos, hogy megmaradjon a kényes egyensúly. Még egy dolog, amire nagyon oda kell figyelni, ezek mellett, a témák mellett, amiket már felsoroltam, hiszen lefogadom, hogy előbb vagy utóbb, hogyha nem vagyunk teljesen átláthatóak és világosak, akkor támadások fognak érni minket ez irányba. Az Európai Bizottság szerintem jó irányba halad, és ezt szeretnék elérni. Á, egyet is értek tehát az ő általános irányvonalukkal. Természetesen fogok én is néhány módosító javaslatot benyújtani. Ezekről most részletekbe menően nem fogok be, ö, beszélni, de az a fontos elv vezérel engem, hogy egy olyan európai mechanizmust, szanálási mechanizmust kell létrehoznunk, amely a bankuniónak az egyik alapvető pillére lehet. Olyan építményt szeretnénk létrehozni, amely nem gyenge, nem ingatag, hiszen lesznek még problémák, és hogyha nem elég masszív az az épület, amit létrehozunk, akkor az még további komoly problémákhoz fog vezetni. A részletekről majd akkor, amikor már a módosítókat benyújtottuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az emberek kétszer is szeretnének felszólalni, de ezt nem tehetem lehetővé, nem engedhetem meg sajnos, mert az új jelent, új felszólalóknak kell megadni a szót, és utána még a, az előadónak is szót kell adni. Péter Simon. Köszönöm szépen, Sharon. Ahhoz kapcsolódik a mondandóm, amit Gunnar Höckmark mondott, illetve amit az osztrák kolléga is említett. Arról a kérdésről van szó, hogy mely bankokkal milyen szinten kell foglalkozni a jövőben, és hát felvetődik, a jogszabályok következetessége, illetve konzisztenciája és a bankunió kapcsán. Itt van a bankunió, és a bankunió egyes területeibe teljesen más-más sebességgel vonulunk be. Vigyáznunk kell, hogy a végén a kirakós darabjai összeéljenek, összeilleszthetőek legyenek. Gunárnak igaza van, letudtuk most a felügyeletet, ez már megvan, ugyan, ugyanakkor a szanálási és a betét garancia rendszert is létre kell hoznunk, be kell fejeznünk az ezzel kapcsolatos munkát, hogy meglegyen a közös alap ahhoz, hogy a további lépésekről beszélhessünk. Úgy tűnik számomra, hogy a bankunió három területén mindenki látja a célt, de az egyes aspektusok esetében, ott, ahol esetleg már felsejlik a jövőbeni megoldás, előre nyomulunk, miközben nem tudjuk, hogy az egyes konkrét kérdésekben nem adódik-e ezáltal probléma, miközben a másik két területet még nem is zártuk le. Kitérnék konkrétan a felelősség kérdésére. Hogyha a felelősség és az ellenőrzés összehangolását akarjuk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy a felügyelet esetében meghatároztuk már, hogy csak bizonyos bankok tartoznak a közvetlen európai felügyelet alá, ezért felmerül a kérdés, hogy nem lenne észszerű, akkor, amikor arról beszélünk, hogy mely szint tartozna a felelősség vonható, felelősségre vonhatóság alá, nem kellene egy hasonló elvet követni és ami a szanálási alapot és a szanálási testületet illeti, hogyha tovább akarunk jutni, előre akarunk haladni, akkor úgy gondolom, a felügyelet kérdését is újra meg kell nyitnunk. Fontos, hogy a, eldönteni, hogy most a nagy rendszer szinten releváns bankokról vitázunk-e csupán, vagy a kicsikről? Felmerül ugye a kérdés, hogy hol kell egyáltalán szabályozni. A kicsik esetében, a kisbankok esetében felmerülhet, hogy egyáltalán nem is akarjuk esetleg szanálni ezeket a bankokat, hagyjuk őket tönkre menni, és azt mondjuk, hogy jó, hát akkor a betétesek fizetik meg ennek az árát. De úgy gondolom, fontos meghagyni ezt a döntéshozatalt nemzeti szinten. Aztán a kérdés, hogy a szanálás szükségességét milyen indok is szülte, kapcsolódnék ahhoz, amit Lüling asszony mondott. Ő azt mondta, hogy a jövőben, hogyha egy bank tönkre megy, akkor ez a felügyelőnek a hibája lesz, igen, de hogyha nem figyelünk oda, akkor az LKB-val azonosítjuk majd a szanálás szükségességét is, vagy az arról szóló döntést. Van, aki azt mondja, hogy legyen egy szanálási testület, ez dönt róla, hogy legyen-e szanálás, avagy sem, mások úgy gondolják, hogy az LKB döntsön erről. Számomra ez nehezen elképzelhető, Szerintem kellene látni először is azt, hogy hogyan működik a felügyelet, és majd utána foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, hiszen az a hatóság, amelynek meg kell állapítania, hogy történjen-e szanálása vagy sem, ő hozza meg a döntést, és az adott ország, ahol a banknak a székhelye van, különböző okokra hivatkozva, mondhatja azt, hogy nem, ne szanáljuk ezt a bankot. Hát akkor ilyenkor mi van? Akkor az tagállamnak harcolnia kell azért, hogy ne következzen be a szanálás, amelyről a szanálási testület döntött. El tudjuk képzelni, hogy a Német Szövetségi Köztársaság majd hirtelen elkezd ellenkezni az Európai Központi Bankkal szemben, mert nem akarja, hogy szanálják az egyik vagy a másik bankot. El tudjuk-e képzelni, hogy az LKB e e esetében például ez milyen presztízsveszteséget okozhat, hogyha egy meghozott döntése miatt ilyen ösztűzbe kerül. Úgy gondolom, erről a kérdésről beszélnünk kell, nagyon nehéz kérdés, érzékeny kérdés ez. Talán ma erre nincs lehetőség, persze tudom, péntekig be kell nyújtani a módosítókat, de úgy gondolom, a kötelező szabályok ö, meg kialakításával meg kell várnunk azt, hogy a bank unió többi pillérét is felállítsuk, és a jogszabályokat, a jogszabályi alapot lefektessük legalábbis mindhárom terület esetében. Rendben, köszönöm, Marian. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik wil eh, even uh, aansluiten. Hadd válaszoljak, elnök asszony, eh, a határól. Mindig is úgy gondoltam, hogy az egységes szabály a 28 tagállamra egységesen vonatkozik, és ez a, vonatkoz, ez a vonatkozik, ez a mechanizmus, amitről most beszélünk, a bankuniót kívánja erősíteni és formába önteni. Ugyanígy teszi az egységes felügyeleti mechanizmus, amit ki kell építsünk. Ha most még tovább nézzünk, hogy kik azok, a, akik részt vesznek az egységes felügyeleti mechanizmusban, kötelezett, ugye kötelező vagy opcionális a részvétel, akkor azt is meg kell nézni, hogy a különböző bankok mely bankjai tartoznak majd alá párhuzamot kell majd vonni az egységes felügyeleti mechanizmus és azok között, akik közvetlenül az EKB felügyelete alá esnek nem, ha ez tényleg így van, akkor szerintem nem jó, amit hallok. Én úgy tudom, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus pontosan azért választottuk, hogy ne legyen kétszintes rendszer, kétsebességes, hanem egyetlen mechanizmus, ami természetesen a gyakorlati formájában pragmatikusan felépített, és éppen ezért tettünk köszönő különbséget azon bankok között, akik közvetlenül az elejétől mondjuk így az LKB e alá tartoznak, és mások, amelyek a felügyelet alá. Az első szakaszban a saját felügyeleti szerv alá, és aztán utána az LKB e melletti felügyeleti mechanizmus alá fognak tartozni. De a tagállam kérheti, hogyha úgy gondolja, hogy megfelelő okai vannak, hogy az LKB e az ő bankokat is vizsgálja meg, stb. stb. Tehát ez egy rendszer azért mégiscsak, és úgy gondolom, hogy nincsen semmi oka annak, hogy most az állásfoglalásnál, bocsánat, az, a bankok szanálásánál és helyreállításánál különbséget tegyünk azon bankok között, akik most az egységes mechanizmus alá tartoznak. A felügyeleti mechanizmus attól függ, hogy hogyan lehet megfelelő, hatékony módon megszervezni a munkát. Milyen végrehajtási mechanizmuk lesznek benne. De úgy gondolom, hogy így sokkal kevesebb forrással lehet több ezer bankot elvileg felügyelet alatt tartani. Úgy gondolom, hogy a, bank, a bankjaink számára nagyon komplexé tenni a helyzetet ez, és tulajdonképpen visszaesnénk ugyanaz a, ugyanabba a csapdába esnénk bele, amit kezdetben kívántunk elkerülni. A bankoknak az alapokra is be kell fizetniük, ez és a kockázat alapján, az üzleti modell alapján a diversifikáció része. De a, az irányelv legyen az, amely ezt meghatározza, és az, hogy a, az egységes mechanizmus alá mely bankok tartozanak, azt szerintem kétségkívül meg kell, hogy mielőbb határozzuk. Köszönjük szépen! Köszönöm, Sladomir. Köszönöm szépen. Hadd reagáljak arra, ami már többször elhangzott. azt kell tisztázni, hogy kitartozik majd az egységes szanálási mechanizmus hatája alá. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogyha egy ország az eurozónán kívül az egységes szanálási alapmechanizmus, vagy az alaprészévé akar válni, akkor mindent el kell fogadnia, és minden egyéb mechanizmusban is részt kell vennie. A kérdés, az egységes piac integritása, és az, hogy milyen mértékben tartható ez majd fenn. Saját tapasztalatom alapján, a lengyel tapasztalat alapján, amely természetesen olyan ország, amely még az eurozónán kívül esik, Ez ahhoz hasonlít, amit akkor tárgyaltunk, amikor az egységes felügyeleti mechanizmus kompromisszumairól tárgyaltunk. Egy ilyen mechanizmus részévé, ha egy olyan tagállam válik, amely az eurozónán kívül van, akkor az egységes szanálási mechanizmust most alá is egyből tartoznia kell. Az erre vonatkozó rendelkezések pedig teljesen más. Úgy gondolom, hogy a probléma innen ered. Ami a, az igazgató tanácson a belüli szavazatmegozlást illeti, hadd mondjam el, hogy a befogadó országok teljesen mások eljárásaikat tekintve. És hogyha nem tartjuk tiszteletben ezen országoknak a szavazatát, akkor az olyan kockázatot jelentene, amelyet egyszerűen nem vagyunk hajlandók elfogadni. Úgy gondolom, hogy a befogadó országok, amelyek a szanálási igazgatóságban helyet kapnak, olyan elbánást kell, hogy kapjanak, mint minden más befogadó ország. Ami a, a pénzügyi előnyöket jelenti egy ilyen határon átnyúló rendszernél, nos, az a gondolat, hogy minden tagállam, bármely tagállam számára ne fordulhasson elő, hogy magasabb költséget kell, hogy viseljen, mint egy olyan ország, ahol nincsen az egységes szanálási mechanizmus. Nos, ez az elv már megkérdőjelezendő. A bizottság szándéka persze jó, és optimalizálni kívánja a költségeket az EU-n belül de mégsem világos számomra, hogy a bizottság hogyan dönt majd a, a szanálási mechanizmusról és a közvetítő mechanizmusról, a, bocsánat, az EKB mechanizmusairól. Az EKB jogköre csak a, a szanálási bizottság tanácsa, igazgató tanácsa terjed ki, vagy testületre. Úgy gondolom, hogy egészen más, valahogy jobb szavazatelosztásra lenne szükség. Ez, de nem látom ennek semmiféle garanciáját, hogy erre mód nyílna, különösen a szanálási mechanizmusnál nem. A végleges megállapodások, amelyek pártatlanok, lennének, azokat, azokat a bizottsági javaslat eleve elutasítja. A felügyeleti mechanizmus eh, hatáskörei átfedik eh, a szanálási mechanizmus hatásköreit. Nem tudom, hogy a válságban bármely hiteles pénzintézet el tudná elfogadni, hiszen ez egyértelműen egy ilyen jellegű ö, szakpolitika bukásához vezetne. Nem világos, hogy a szanálási mechanizmusban tett lépések magára a szanálásra összpontosítanak-e, vagy pedig a meglévő kockázatokat próbáljuk kivédeni úgy gondolom, hogy a módosítók ezeket majd mind tisztázzák. Köszönöm, Viki megérkezett, úgyhogy meg is kapja a szót. Elnézést kérek, a másik bizottságomban voltam elfoglalt. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ilyen későn is hozzászólhatok. Először is az egységes piac védelme és az állami segítségnyújtással kapcsolatban nagyon fontos világosá tenni, hogy az állami segítségnyújtás az egész SRM-en, az az egységes szanálási mechanizmuson belül működik. Itt a nemzetek feletti testület döntéséről van szó, de ez is alá van vetve az állami segítségnyújtási szabályoknak. Ez nagyon fontos, hogy biztosítsuk az egyenlő játékszabályokat az egységes piacon. Úgyhogy egy Eliza engem egy kicsit aggasztott az a javaslat, hogy az utalást az állami segítségnyújtásra töröljük a 28-as bekezdésben, lehet, hogy félreértettem valamit, de szerintem világosság kell tenni, hogy az állami segítségnyújtásra való szabályok azok továbbra is alkalmazandók. És a két bizottsági funkció, az Európai Bizottság, mint szanási testület, vagy mint versenyhatóság, ez a két szerepkör elválasztandó. Aztán továbbra is a bizottsági szereppel kapcsolatban örülök annak, hogy törölték azt, hogy a szanálási folyamatot maga a bizottság beindíthatja egyedül. Illetve az EBA-val kapcsolatos ható, hat, hatáskörök a bizottság részéről. Ezt is tisztázni kell. Ezen érdemes még elgondolkozni, hogy milyen szerepet akarunk az Európai Bizottságra bízni. Az árnyék jelentéstevők is egyetértettek abban, hogy a, az egységes tanálási mechanizmusról szóló rendelet, illetve a bankok helyreállítása és szanálásáról szóló irányelv összhangban kell, hogy maradjon amikor a Bélin, vagy a belső feltőkésítés kapcsán döntést hozunk a jövőben, akkor nagyon fontos, hogy a két jogszabályban, a két eszközben tükröződjön egyformán majd ez a változtatás. Örülök annak is, hogy már beszéltek arról, hogy az ECON jelentése akkor szeretne végső formát ölteni, amikor majd a az irányelvvel kapcsolatos döntések is megszülettek. Persze szeretnénk, hogyha a szolálási testületnek szélesebb lenne a hatásköre, de ezt is pontosan végig kell gondolni, hogy mit szeretnénk itt látni. Aztán az hazai és befogadó ügy. Vannak olyan befogadó országok, amelyek szempontjából az 51-es cikk és a szavazási mechanizmus az nagyon a hazai intézmények felé billen el. Illetve a tagállamoknak nagyon kicsi szavazati joga van. Szeretnénk azt is, hogy az állami hatóságoknak a szanálás előkészítésében nagyobb hatásköre lenne. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Bizottság döntéshozatala ne nyithassa meg azt a lehetőséget, hogy a jövőben felelőssé legyen tehető illetve az Európai Unió költségvetését bármilyen kockázatnak ezáltal kitegyük. Ezt nagyon világossá kell tenni. A nemzeti parlamenteket természetesen tiszteletben kell tartani, és az ő szerepük fontos, de úgy gondolom, hogy a nem részvevő tagállamok, különösen most, hogy hallottuk a lengyel kollégánktól, is kell, hogy legyen, hogy rendelkezzenek olyan joggal, hogy a testülethez fordulnak még akkor is, hogyha magában a mechanizmusban nem vesznek részt. És a biztosítással kapcsolatban a, az emberek, hogyha attól félnek, hogy adó következményei lesznek egy eljárásnak, akkor megkongathassák a vészharangot. Néhány kollégám aggódott, amiatt, hogy lassan haladunk, a bankunió szempontjából fontos, hogy gyorsan haladjunk, de az is nagyon fontos, hogy az egész rendszernek nagyon világos legyen a jogi kerete. Nem szabad elhamarkodott döntést hozni, amely utána majd jogi szempontból homályos marad. A megfelelő demokratikus ellenőrzés pedig kulcsfontosságú a világosság és a világos szabályok szempontjából. Filip, Filip hozzászólhat, de Gigold úr nem kap kétszer szót. Elnézést. Megpróbálnak olyan precedenseket létrehozni itt. Én is épp Washingtonból érkeztem, és még mindig pirosak a szemeim a repülőtől, de hogyha új hozzászólónk nincsen, akkor Eliza kap ismét szót. Köszönöm szépen, most angolul fogok beszélni, hogy gyorsabb legyek, mert most már, ha jól értem, akkor egy kicsit késő van. Megpróbálok reagálni, illetve nem próbálok meg egyenként mindenkinek a kérdésére, felvetésére reagálni, csak általánosságban fogok kommentárokkal és javaslatokkal élni. Az együttműködés nagyszerű hangulatát is megpróbálom ö, kihasználni majd. Nagyon érzékelem azt én is, hogy, ahogy Sharon is említette, a bankok szanálásáról szóló irányelv legyen az a keret. Más oldalról legyen teljes mértékben kompatibilis ez a rendszer az SRM-mel, azaz az egységes szanálási mechanizmussal is. Az egységes felügyeleti mechanizmus és az egységes szanálási mechanizmus szerintem fontos, hogy ahogy Marian Tiszen is mondta, egységes rendszer keretei között maradjon. A bankokat fedjék le, de persze ugyanakkor vannak olyan tagállamok, amelyekben csak az egyik, vagy csak a másik, vagy mindkettő, vagy egyik sem van jelen. Úgyhogy, ha a felügyelet erős, akkor közvetlen vagy közvetett módon annak hatása van a bankokra is, amelyek bizonyos tagállamokban működnek, és elkerülhetetlen az, hogy legyen egy közös szanálási rendszer. Itt csak nyomon követés kérdéséről van szó, és az egységes szanálási mechanizmusnak is kapcsolódnia kell a felügyeleti mechanizmushoz, és nagyon fontos, hogy ezek egyrészt párhuzamosan működjenek, másrészt egyik se sértse meg az egységes piac szabályait. Nagyon kritikus fontosság ez az egyensúly, úgyhogy itt gondosan kell lejárnunk. Aztán még egy fontos dolog, a struktúra különböző pillérei. Kár, hogy Peter Simon kollégánk most már nincs itt, mert úgy gondolom, hogy nagyon igaz az, hogy ott van egyrészt a betét garancia rendszer, a közös felügyelet, meg lesz az egységes szanálási mechanizmus is, de ne felejtsük el azt, hogy ez a három pillér a bankunió szempontjából különböző jelentéssel bír. Egységes a felügyeleti rendszer, lesz egy egységes szanálási hatóság, egy egységes mechanizmus, egy egységes alap, de ami a baltét garanciákat illeti, ott egyénileg fizetett különböző rendszerek vannak. Tehát amikor a betéteket, az állampolgárok betéteit szeretnénk garantálni, akkor külön sok-sok rendszer van, miközben a felügyelet és a szanálás egységes rendszerbe kerül. Úgyhogy, ha a legrosszabbra kerül sor, egy szanálási helyzetben, akkor a betét garancia rendszerek még mindig különbözőek lesznek. Ezért szükség van egy olyan mechanizmusra, amely világosságot biztosít, és megmutatja azt, hogy a bail-in eszköz, ez az a belső féltőkésítéssel mennyire messzire mehetünk el. Tehát meg kell bizonyosodnunk arról, hogy megvannak ezek a közös eszközök, és utána majd harmonizálni kell azt, hogy, ami, hogy a különböző szanálási alapok, illetve a közös, egységes szanálási alap mikor kell, hogy belépjen. Milyen szabályok érvényesek rájuk? Szerintem a bankszanálási alap az nem egy nyűg, hanem egy lehetőség, egy eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy az összes művelet, amire szükség van egy intézmény szanálásához, biztonságosan lebonyolítható legyen. Értem azt, hogy mondjuk a nagy betéteket nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a kis és középvállalkozások betéteit. Tehát valamilyen közös megközelítést ki kell alakítanunk erre, de az állampolgároknak meg kell valahogy tudni magyarázni azt, hogy bizonyos eszközöket egy alap meg fog tudni védelmezni. És utolsó lehetőségként pedig, ha már minden kötél szakad, akkor lesz egy állami nemzeti védőháló, ami a, mondjuk az állampolgárok betéteit védi akkor, hogyha már semmi más nem védi ezeket. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Mert a különböző tagállamoknak az állampolgárait nem ugyanazok a rendszerek védik hasonló helyzetekben. Úgyhogy lehet, hogy tehát valamire szükség van, ami garanciát biztosít nekik. Mégpedig minél egységesebb, annál jobb. A finanszírozás kérdése. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a bankszanálási alap muszáj, hogy valamilyen hitelességgel rendelkezzen, amikor beindul. Ezért kell, hogy legyen valamilyen módunk arra, hogy ez nem csak egy papírtigris, amelyet hosszú-hosszú időbe telik majd felerősíteni, feltölteni tőkével, hogy valóban működőképes legyen, hanem már a kezdetektől kezdve legyen ereje. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban a véleményét a kollégáknak meghallgathatnám. Jó ötleteket várok tehát. Remélem, hogy sikerül majd valamilyen megfogalmazást találni, amivel meg tudjuk oldani ezt a problémát feljegyeztem azokat a problémákat is, amelyek a szavazati jogokkal kapcsolatosak voltak. Különböző üzenetek hangzottak el. De úgy értem, hogy a közösség és az intézmények jelenti, jelenléte által garantálni kell azt, hogy legyen valamilyen közös kultúra, amely megjelenik majd a végrehajtó tanács különböző döntései mögött. Hát nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk tudni megoldani, de lejegyeztem például Corin Wortman asszony javaslatát. Amikor az elnök asszony felolvasta Szilvi üzenetét, az nagyon gyors volt, úgyhogy nem tudtam százszerzalékig megérteni, hogy miről volt szó, de ha jól értettem, akkor ő az LKB-nak vonalkodik szavazati jogot adni. És persze még további problémák is maradnak. Értem, sikerült a szanálási fázis megkezdése tekintetében nagyjából egyetértésre jutnunk, ez jó, de számos más nyitva, kérdés nyitva marad azon elemekkel kapcsolatban, amelyek itt a vitában felmerültek. Az egyik például Wolf Klinz által felvetett átmenet kérdése volt. Az átmenettel kapcsolatban a nemzeti szanálási alapokból, amik már megvannak, a közös felé, ez egy kérdéses, de hogy ezt az átmeneti időszakot az eszköz minőségi felülvizsgátok szempontjából hogy fogjuk áthidalni, ez is nagyon érdekes lesz. És aztán sok kolléga felvetett az egységes szabálykönyv problémakörét is az újra feltőkét is feltőkésítéssel kapcsolatban, illetve az alapok feltöltésével kapcsolatban különösen fontos, hogy legyen egy egységes szabálykönyv, és Sharon is beszélt erről. A proaktív újrafeltőkésítés, illetve a, az irányelv, a nemzeti alapok újrafeltőkésítése a megelőzés szempontjából, hogy ha már minden kötél szakad, akkor legyen egy utolsó szalmaszál. A jelentéstevő között van egy ilyen általános megállapodás, hogy ezt támogatjuk, amíg az egységes szanálási mechanizmus és az egységes felügyeleti mechanizmus teljes mértékben működőképessé nem válik. Lejegyeztem a lengyel kolléga igényeit is, illetve Luling asszony javaslatait. Nagyon világosnak kell lennünk, igen, ez is elhangzott a tekintetben is, hogy a bankok és a tagállamok közötti kapcsolatot, illetve a bankunión belül és a bankunión kívül maradni kívánó bankokat és az ő kapcsolatukat hogyan fogjuk szabályozni. Óriási tehát a kihívás. Nagyon sok részlet van a cikkekben, amelyeket például mondjuk Sven vetett fel, illetve Vicky Ford is nagyon konkrét kérdéseket vetett fel. Azt hiszem ráadásul a számozás is megváltozott, mindazonáltal a módosító indítványaimnak a célja az volt, hogy nagyobb hatásköröket biztosítsunk, ahogy azt egyébként Vicky Ford is mondta, arra az esetre, hogyha a szanálási hatóság olyan döntést hoz, amit a Nemzeti Szanálási Hatóság nem megfelelően értelmezett, akkor az egységes szanálási hatóság közvetlenül közveléphessen. Szerintem ezt világosabban kell majd a szövegben kifejezésre jutatnunk. Aztán az országok részvétele. Ezzel kapcsolatban mi az én célom a módosítókkal? Az, hogy ne lehessen közösségi szinten olyan döntést hozni, amely kötelező jellegű, és beleszól a közegyes tagállamok pénzügyi felelősségébe. Igazából én gyakorlatban tiltanám azt, hogy ez előfordulhasson de azt hiszem, hogy ezt majd érdemes személyesen leülve is megbeszélnünk. Ha a kollégák úgy gondolják, hogy nem elég világos a szöveg jelen formájában, akkor szívesen átdolgozom. Köszönöm szépen az eddigi együttműködést, még mindig nagyon sok dolgunk van, nagy érdeklődéssel fogom olvasni a módosító javaslatokat, és köszönöm a nyílt szellemiségű vitát, ami rengeteget segített nekem. Um, thank you very much. Uh... Nagyon szépen köszönjük. A módosító benyújtásának határideje nagyon közel van, október 18-a a határidő, de már előzetesen bejelentettük, hogy ez lesz a határidő, és a módosítók benyújtásának rendszerét azonnal meg is nyitottuk, miután Lisa elkészítette a jelentését, és mindenkit tájékoztattunk is erről. Tehát a módosítók benyújtásának határideje október 18-a 5 óra november 18-án fogunk erről beszélni. November 25-én lesz a szavazás itt a szakbizottságban, és a plenárison pedig 2014 eh, márciusában kerül terítékre a téma, feltéve, hogy a tanácssal addigra sikerül megállapodni. Haladunk tovább a napirendben. Uh, Van egy uh, napirendi pontunk, miszerint meg kell vitatnunk formálisan Hans Péter Mártén jelentéséhez kapcsolódó módosításokat. Ő sajnos nem tud itt lenni, mert közlekedési nehézségekbe ütközött, mint ahogy közülünk többen is, de sikerült egy uh, üzenetet elküldeni, ezt fel fogom olvasni a jelentéstevő nevében az unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garancia témájában. Hans Péter tehát a következőket mondja. Elnézést kérek, amiért nem tudok ott lenni, illetve elkéstem a mai szavazásról, de a német autópályán nagyon súlyos balesetre került sor, és dugó alakult ki. Ami a szöveget illeti, köszönöm minden árnyék jelentéstevő pozitív hozzájárulását. Úgy gondolom, a legtöbb politikai frakcióval sikerült észszerű kompromisszumokat elérni. A néppárt ugyan két-két részenkénti szavazást a C és H preambulum bekezdések esetében. Én azonban úgy gondolom, fontos ezen preambulum bekezdéseket teljes egészében elfogadni. Összességében örülök, hogy sikerült fontos pontokat belevinnünk a szövegbe. Ilyenek a bankok esetében elfogadandó normák, valamint a közvetítő hitelintézetekre vonatkozó részek, és a beruházási bank beruházási projekteire vonatkozó rendelkezések. Ezáltal teljes mértékben szavatolható lesz az átláthatóság az EBB általi finanszírozásban, ugyanakkor az ellenőrzés is erősödik, és a spekulációs kockázatokat is csökkenthetjük az eljárások során. Persze várom érdeklődve az árnyék jelentéstevők és a többi tag véleményét is, várom a módosítókat is, és Hans Péter Mártin reméli, hogy még ide tud érni időben, mielőtt lezárjuk ezt a napi rendi pontot, tehát meglátjuk. Ő tehát ezeket a meglátásokat küldte el. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők szeretnének -e hozzászólni. Luhán képviselő? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Stolojan árnyék jelentéstevő nevében szólalhatok fel ma. Néhány módosítást javasol a néppárton belüli vitát követően, részenkénti szavazást kér a C, C preambulum bekezdés kapcsolatban, a gradual phasing out, tehát a lépésenként bekövetkező phasing out-tól kezdve, tehát erről részenkénti szavazást kér. Szolaján úr és mi a néppárton belül, ugyanis Strasbourgban a múlt héten megvitattuk ezt a kérdést, úgy gondoljuk nem észszerű, hogy a megújuló energiák területén történő beruházásokat preferáljuk, hiszen vannak olyan országok, amelyek még mindig nagy mértékben függnek bizonyos energiahordozóktól, ezért nem szabad a fejlődést ezen a területen akadályoznunk. Ez az indok, az érvelés. Van egy másik módosításunk, és ez a H kompromisszumra vonatkozik. Erről, erről is részenkénti szavazást kérünk. Az utolsó mondattól kezdődő szövegrészre gondolok, ahol a megújuló energia területén végrehajtandó projektekről van szó. Nem gondoljuk, hogy most van itt az ideje annak, hogy privatizálás induljon el ezen a területen. Vannak olyan tagállamok, amelyek még mindig nehézségekkel küzdködnek, és az Európai Unión belül sem oldható meg ez a probléma, azért nem kellene az EU-n kiüli országoktól ugyanezt a követelményt megkövetelnünk. Tehát a H kompromisszumról szeretnénk részenkénti szavazást. A 78-as módosítót visszavontuk, melynek szerzője magasztolóján úr. De ez már szerepel is a szavazó listán. Tulajdonképpen ezek a legfőbb pontok, illetve a legfőbb változások. Sztolaján úr szeretne köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek, nagyon jó volt az együttműködés, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között. Örül annak, hogy megszületett a szövege, amely a néppárti találkozón igen vitatott volt, de a részünkről ennyi volna. Más hozzáfűzni valom nincs. Köszönöm. Elnézést. Még egy dolog. Még kettő további szóbeli módosítónk van, amelyet a liberálisok jegyeznek. Hogyha ön elmondja, jó, rendben. Csak annyit akartam mondani, hogy mi ezt támogatni fogjuk. Elnök, köszönjük szépen. A szocialisták részéről Lisa Berman úr nevében. Te fogsz beszélni? Igen, igen, én beszélek. Az ő nevében szeretném megköszönni én is a jelentéstevőnek a munkát, és igen, az SND teljes mértékben támogatja az előterjesztett javaslatokat. Az Európai Bizottság javaslata is már nagyon jó volt, ugyanis az EBB tevékenységét olyan területeken szabályozza, amelyek a gazdasági és társadalmi fejlődés segítik, és jobban összeegyeztethető lesz az LBB finanszírozása jövőben az EU politikákkal. És biztosítható a koherencia más finanszírozási eszközökkel, és külön üdvös, hogy jobban odafigyelünk ezentúl a KKV-kre és az éghajlatváltozásra, mind ami az alkalmazkodást, mind ami a hatások csökkentését illeti. Emellett örvendetes azt látni, hogy a javaslat, miszerint az EU garanciát ki fogjuk bővíteni a 2014-2020-as finanszírozási időszakban, illetve hat hónapos kiterjesztése lehetséges a finanszírozásnak, nos ez is kulcsfontosságú lépés. Összességében úgy véljük, hogy a jelentés tervezett javít illetve a véleménytervezet javít az Európai Bizottság javaslatán, és nagyon fontos, hogy az EBB élni tudjon a különböző lehetőségekkel mindenképpen elkerülendő az adóparadicsomokkal való együttműködés, ez nagyon fontos kérdés a számunkra, és fel kell szólítani az EBB-t, hogy legyen átláthatóbb a finanszírozás célzottjával kapcsolatosan, hogy világosan látható legyen, hogy kikapja tehát a pénzügyi segítséget, illetve támogatást, illetőleg a hitelt. Az adóparadicsomok elleni küzdelmünkkel összhangban nagyon fontosnak tartjuk a kompromisszumos módosítókat, ahogyan azokat összeállította a jelentéstevő, és még egyszer köszönjük a jelentéstevőnek a kiváló együttműködést az SND részéről, tehát ez a főbb üzenet. Köszönjük az ELDE részéről, Nils. Köszönöm, elnök asszony. Néhány rövid hozzáfűzni valóm lenne. A kompromisszumokat általánosságban támogatni tudjuk. Szerintem nagyon fontos, hogy az átláthatóság és a pénzmosás elleni küzdelem közötti egyensúlyt megtaláljuk, anélkül, hogy túl sok öm, administratív terhet rónánk az EBB-re. Két szobai módosító javaslatunk van, az egyik, hogy a 74-es módosító indítvány egy részét töröljük. Ezt az EBB-vel való kapcsolatfelvétel után dolgoztuk ki ezt a javaslatot. Azt javasoljuk tehát, hogy ebben a cikkben töröljük azt a kérvést, hogy az EBB azonnal függesse fel a finanszírozási műveleteket, hogyha pénzmosás vagy más jogellenes tevékenység agája merül fel. Az EBB számára nagyon komoly ö, problémát jelent ez, mert a fizetéseket nagyon hosszú időre függe, fel kellene függeszteniük. Tehát vagy a saját nyomozásuk alapján, vagy más alapján lehetne e, a kifizetéseket felfüggeszteni, és szerintük a felek, akik felé a kifizetéseket folyosítják, nehezen tudnák elfogadni ezt az eljárást, és sem az EBB, sem a parlament érdekében nem áll az, hogy a jelentésbe ilyen panaszok kerüljenek be. Ezért egy szóbeli módosítással élnék e módosítóvaslat kapcsán. Elnök a zöldek részéről kíván valaki hozzászólni? Filip? I find it an interesting... Nagyon érdekesnek tartom azt a helyzetet, amikor valaki és valaki nevében kell mondjak valamit valakinek, aki nincs itt. Szóval jó lenne, hogyha mindenki a saját helyén maradna addig, amíg elmondom a mondandómat. Szóval támogatni fogjuk az összes kompromisszumot, csak hangsúlyozni kívánom a következő két dolgot. Amit egy más valaki, aki nincs itt, Stolojan mondott, hogy nem lenne jó, hogyha a finanszírozást olyan projektekre korlátozzunk az energia terén, amely csak a megújulóval foglalkozik. Szeretném elmondani azt is, hogy a finanszírozás jelenleg 19. századi technológia kivezetését támogatja, nem pedig a 21-es, 21. századét. Értek mindent, tudom, hogy a, akkor, amikor az új, úgynevezett új tagállamok Hogyha nem érdeklődnének, akkor nem lenne megfelelő platform is sem hozzá. Tudom, hogy a napenergia vagy a szél ugyanúgy rendelkezésre állott, és mint Európa más részén. Persze az, hogy a régi technológiához azért ragaszkodjunk, mert megvan, nem megfelelő érv. Lehet, hogy kisebbség vagyok, talán Luling asszonyon kívül. Én is úgy gondolom, hogy az EBRD-nek be kellene az EIB-be vagy a Világbankba olvadnia, legalábbis azoknál a tevékenységeknél, amelyek a világbanki tevékenységekben fontosak vagy vonatkozóak. A folyamatban lévő tevékenységek pedig pénzbe kerülnek, és nem semmi hasznuk nincs. Köszönöm. Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? Úgy látom, hogy nincs, akkor tulajdonképpen többé-kevésbé az idő beosztást is tartjuk. 71 módosító van, e között az előadó és az ekon álláspontja konszenzuális és stabil. A legfontosabb bizottsági ham- hamarosan szavaz erről, véleményünket nyilván ők is kérik. Ezért azt mondom, hogy nézzük meg a szavazást, kezdjük meg, mindenkinek itt van a kártyája. Remélem, hogy talán megoldható szavazókártya nélkül. Majd meglátjuk menet közben először is. 12-es módosító mellette, igen szavazattal, nem szavazattal, tartózkodás, elfogadtuk. 13 igen, 13-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. Nem sokan vagyunk, úgyhogy ha nem rakja fel a kezét senki, akkor baj lesz. 14-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 47-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. A kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. B kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. C kompromisszum két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, bocsánat, igen, nem, tartózkodás ez egy kicsit így zavaros. Meg tudja számolni valaki helyettem? A titkárság megszámolja a hegyeket. Aki támogatja, rakja föl a kezét. Mellette ki van. Egy kicsit várjanak amiről szavazunk, az az A, a C kompromisszum második része, és még nem számoltuk meg a kezeket. Úgyhogy mindenki, ha támogatja, rakja fel a címét. Na jó, akkor elektronikusan.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 Tehát a C kompromisszum részén, része ez. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott, elfogadtuk. 16-an támogatják, 11-en ellene vannak. Akkor az 52-es mellette ellene tartoz, ellenőrizzük ezt is. Az 52-es. Mindenki szavazott. Mégis lezárom a szavazást, ha valaki nem nyomta még meg. Ezt elutasítottok. 10-17-ben 57-es igen, nem. Tartózkodás elfogadtok. 54 igen, nem. Tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 55-ös igen, nem, tartózkodás, elutasítva, de jobb, ha megnézzük. Elutasítottuk. 56-os igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Az utolsó, 57-es igen, nem, elutasítottuk. 58 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 59 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 60 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5, 61 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 19 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 62 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 63 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 64 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 65 igen, nem, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 66 igen, nem, most össze vagyok zavarva, 66 igen, nem, 66 zsampol, Most nem tudom, hova szavaztál, igen vagy nem. Igen, jó? Nem, tartózkodás, elfogadtuk. 67 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 70 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 71 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 74 szóbeli módosítóval az Alditól. Alditól Tehát, aki a szóbelivel elfogadja, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, akkor a 75-ös igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 76 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 77 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 78-ot visszavonták, F kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, G igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 28 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, H két részben, első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, második rész igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk elutasítva. Most nem megyünk a 31-re, hanem a 4-esre. 4-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 31 kiesik, 32 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 33 igen, nem. Nézzük meg a 32-es, 33-as elnézést. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 34 igen, 34 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk, rendben. 35 igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. 36 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 37 igen, nem. Ezt akkor ellenőrizzük. 37-es. Mindenki szavazott. Egyre többen vagyunk. Lezárom a szavazást. Um, 16-an ellenek. 38 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva, 39 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 40 igen, 44. Az kiesik? Akkor a 41-esre megyünk, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk elfogadtuk. Nagyon furcsa, hogy, hogy hadonásznak 42, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 43, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 7-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 44, igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 44-es. Mm, még többen jöttek be, mint legutóbb. Jó, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-15 arra I, kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 10, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító, jó, így a szóbeliket elfogadjuk. Szóbeli lesz igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan nézzük a módosított szöveget. Megnyitom a szavazást, le reméletőleg nem, még nem nyitottuk le. Nem ez az óra, bocsánat. Most szavazzanak, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, senki nincs ellene, egy tartózkodás, köszönöm mindenkinek. Gratulálok azoknak, akik nincsenek itt, más nincs következő ülés, október 17-9 óra csütörtök. Köszönöm.